Good morning, ladies and gentlemen. Let's begin. Üdvözlök mindenkit, kezdjük el az ülést. Non c'è il martello? Nosotros era un hm? No lo Dear friends, please take your seats. Tisztelt résztvevők, kérem mindenki foglalja a helyét, kezdődik az ülés. So let's begin uh, by the adoption of uh, agenda. Kezdjük a napi rend jóváhagyásával. Mint láthatták, kiosztottuk a napirendet, de módosításra vonatkozó kérelmeket kaptunk, erről tájékoztatok mindenkit. Ramon Regi előadó kérte, hogy a hatos napi rendi pont a parlament hatásköre, vizsgálati hatás körét még a szavazás előtt szervezzük meg vitával, és hogyha egyetértenek, akkor új mandátumról fogunk szavazni a tárgyalások előkészítésére vonatkozóan. Október 22-én az AFKO ülésen az AFKO szakbizottság elfogadta az előadó ezen javaslatát, hogy egy munkaanyagot, teremdokumentumot készítsünk elő, amelyet a DEVE szakbizottságnak december 3-án fognak bemutatni mivel a tanács hajlandó a tárgyalásokkal kapcsolatban előrelépni a témával kapcsolatban, az illetékes munkacsoport most pénteken fog ezzel az ügyjel foglalkozni, tehát november 20-án. Másodszorban Mercedes Brezzo a 2014-es jelentés a csalás elleni fellépés és az EU pénzügyi érdekeinek védelmével kapcsolatban azt kérte, hogy megint csak a szavazás előtt foglalkozunk a hetes napi rendi ponttal. Tehát a hatos és a hetes napi rendi pontokat szeretnénk a szavazás elé hozni, A szavazás tehát 10 órakor lenne. Van-e bárkinek ellenvetése? Uh, nem igazán ellenvetésem lenne, csak szeretném elmondani, hogy nem egészen értek egyet azzal, hogy a napirend sorrendjét ennyire későn, tegnap este változtatták meg. Nem tartom ezt teljesen tisztességesnek a képviselőkkel szemben, hiszen nem is tudjuk, hogy miért el sem magyarázták. Teljesen érthetőnek tartom ezt, de úgy tűnik, hogy ez nem olyan változás, amelyet mondjuk este kilenckor javasolnak az ülés előtti napon. Tehát a jövőre vonatkozóan szeretném, hogyha a napi rendhez ragaszkodnánk abban a formában, ahogy arról korábban tárgyaltunk. Mielőtt a Harigesz jelentésről beszélnék, szeretnék még valamit erről mondani. Elnök, köszönöm, még erre visszatérünk. Teljesen egyetértek. És értem az ezzel kapcsolatos nehézségét. Ezt a változtatást a lehető leghamarabb próbáltuk elérni onnantól, hogy az érintett képviselők ezt kérték, de valóban a jövőben megpróbáljuk ezt elkerülni. Ha egyetértenek, Mercedes Bresso. Ah, oui, ah, sorry. Eh, just to tell you that uh, we asked a few days ago to, to... Csak azt szeretném elmondani, hogy néhány nappal ezelőtt kértük, hogy előre vegyük ezt a pontot, mert általában szavazásra több jelenlevőre van szükség, úgyhogy a jobb szervezés vezérelt minket. De ami engem illet, minden rendben, én itt vagyok egész délelőtt, úgyhogy ezzel nincs semmi problémám. Elnök, jó, akkor Hübner asszonyjal ezt megbeszélem, és a jövőben megpróbáljuk elkerülni az ilyen helyzeteket. Köszönöm szépen, akkor a napi rendet elfogadottnak tekintem ezekkel a módosításokkal. Akkor nézzük a közleményeket. I'm now informed that Mrs. Hübner will... Szeretném tájékoztatni a jelenlevőket, hogy Hübner asszony szeretné ezt megtenni, majd, hogyha megérkezik. Úgyhogy már is rátérhetünk a napi rendünk hatodik pontjára. Az Európai Parlamenti Rendelet javaslatára az Európai Parlament jogait illetően és Ramon Jareginek szeretném megadni a szót, hogy a második munkadokumentumot ismertesse velünk, parancsoljon. És bocsánat, Söpfin úr is kért szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Harigi úrnak szeretném elmondani, hogy hogyha jól értettem, a tanácsal való tárgyaláshoz mandátumot szeretne. A néppárt tökéletesen ö, ö, egyetért ezzel, de kérem, hogy a, az árnyékjelentés készítőket mindenképpen a tanácsi ülés előtt hívja össze, hogyha ezt el tudja fogadni. Elnök, köszönöm ezt a konstruktív hozzászólást, parancsoljon. Muchas gracias, presidente. Y ya me, me apresuro a responder al señor Saflin diciendo que por su... Köszönöm, gyorsan válaszolok Saflin képviselőnek. Igen, ez a szándékunk. Raportőrként mindig is azt akartam, hogy minden formális tanácssal vagy bizottsággal történő tárgyalás előtt beszélek a árnyék előadókkal. Miért is vagyunk most itt? Hogy ne legyen félreértés. El akarom magyarázni önöknek, hogy mi a helyzet. 2012. májusában az előző parlamenti ciklusban a parlament első olvasatban elfogadta a jelentést, aminek akkor az volt a célja, hogy a tanácsal és a bizottsággal elkezdjük a tárgyalásokat. Aztán e, ezt követően egy évig e, az előző jelentésen alapuló tárgyalások folytak, de nem volt végső megállapodás, majdnem megállapodások történtek, de végleges megállapodás nem történt. Az AFKO bizottság akkor úgy döntött, hogy annak érdekében, hogy ne legyen a jelentés elvesztegetett idő, ezért újra elfogadjuk. Április 2014-ben a parlament elfogadta a szöveget. Ez a szövegelfogadás eh, annak ellenére történt, hogy a tanács és a bizottság főtitkára levelet intézett a parlament főtitkárához, amelyben egy sor kifogást eh, fogalmaztak meg, ezek egy része eh, administratív, más része jogi jellegű, és szerintük elfogadhatatlan az, hogy olyan rendeletet fogadjunk el, amely megszegi sérti a szerződést, vagy szétszedi az uniónak a jogi kohézióját. Az új jogalkotási ciklusban azt a feladatot kaptuk, hogy mindezt újra mozgásba hozzuk. Én készítettem egy első munkadokumentumot januárban, amelynek célja az volt, hogy az intézmények újra felvegyék a kapcsolatot. Amióta ez januárban megtörtént, folytattam egy sor beszélgetést az elnökséggel, a bizottsággal és eh, a különböző érdekcsoportokkal, amelyeket eh, a tárgyaló csapatba, mint szempontokat meg akartunk jeleníteni. Nem volt, nem sikerült azonban a tanácssal ténylegesen elkezdeni a komoly párbeszédet. Először ilyen felmérő jellegű, feltáró jellegű párbeszédet folytattunk, amelynek célja az volt, hogy megtudjuk, kitapogassuk, hogy milyen módon lehet rábírni a tanácsot és a bizottságot arra, hogy valódi párbeszédet kezdjenek velünk. Igazándiból fel akartuk tárni, hogy mik az igazi problémák. A tanács sajnálatos módon nem tudott megfelelni a korábbi erre vonatkozó e, ígéretének, mert e, mindig volt blokkoló kisebbség, nem volt meg a megfelelő, megfelelő többség, és e, júniusban mindössze a bizottsággal sikerült bármit is elérni. A tanács el se jött. Előző este azt mondták, hogy nem fognak tudni jönni. Ezt a lett elnökség az utolsó pillanatban közölte. Szeptemberig, amikor is a luxemburgi miniszter Emlékszem, a mandátum elején volt ez a találkozónk, és igen határozottan rákérdeztem arra, hogy a luxemburgi elnökség akar-e valamit csinálni ezzel a közleménnyel. Tehát volt egy sor találkozónk vele, illetve a csapatával, írtunk egymásnak leveleket arról, hogy milyen feltételek mentén hajlandó a tanács egy tárgyalási mandátumot egyáltalán elfogadni saját maga számára, és itt tartunk. Ez nyilván a tanács számára nem elég mindez. Ehm, mi jó akaratunkról biztosítottuk eh, a tanácsot, Hübner asszony is eh, levelet írt nekik, eh, nem volt elég. Tehát az, hogy az AFKO bizottság szeretné elkezdeni megvizsgálni a valódi jogi problémákat, az valójában már áprilisban elkezdődött, még a plenáris szavazás előtt, de a tanács még most is eh, ragaszkodik ahhoz, hogy hivatalosan nyilvánítsuk ki azt, hogy eh, mi mindenképpen megoldást akarunk ezekre a politiká, ezekre a problémákra. Nyilván ez előbb-utóbb elkerülhetetlenné válik, mert a vizsgálati jogkör nyilvánvalóan nem fog megvalósulni a tanács és a bizottság nélkül. Tehát igazándiból egyet kell értenünk velük, ezt a szöveget tehát el kell fogadni, kisebb változtatásokkal talán, de a 226-os cikk a szerződésben azt mondja, hogy a vizsgálati jogkör az megköveteli a tanácsnak és a bizottságnak az előzetes megállapodását. Ehhez ragaszkodnak, egyébként nem lesz megállapodás. Tehát én azt gondolom, hogy a bizottság és a tanács jogi ellenvéleményének van alapja. Van persze egy jogi vita, egy politikai vita, ami szintén fontos, amit le kell folytatni. A parlament szeretném biztosítani azt, hogy a vizsgáló bizottságoknak a hatáskörei lényegiek és fontosak, eh, mert ez a parlamenti rendszernek a természetéhez tartozik, és eh, azt is akarják, hogy ténylegesen, azt is akarjuk, hogy ezek a bizottságok tényleg, ténylegesen végig tudjának vinni egy eh, vizsgálatot már, amit egyáltalán elkezdtek. Ez több problémába ütközik a problémák egy része adott esetben már vizsgálattárgyát képezheti más országokban, vagy egyes tagállamokban, lehet, hogy bizalmas anyagok vannak, lehet, hogy már a bizottság vizsgálódik, e, és e, nem lehet tudni azt sem, hogy milyen kényszerítő eszközei vannak e, ennek a háznak, amelyekkel megjelenésre kötelezhetnek a, ház, a bizottság előtt embereket hát egy új konszenzusra van szükség, illetve hát nem, nem új, mert igazándiból soha nem volt konszenzus a három intézmény között, hanem most kell konszenzust kialakítani. Tehát az a, az anyag, amit én most letettem az asztalra, az az utolsó lehetőség arra, hogy meggyőzzük a tanácsot, hogy vágjanak bele a lényegi tárgyalásokban, és ha megengedik nekem, akkor Igazándiból ez a kulcs, amivel ki tudjuk nyitni az ajtót, és ehhez kérem az önök támogatását. Ezt a tanács elfogadhatná, mint az AFKO politikai akaratának jelét, hogy létrejöjjön a szükséges konszenzus. Ha a tanács ezt eh, elfogadja, és ezt követően elfogadja a tárgyalási mandátumát, ugye a bizottság ezt már, ezt már megtette, akkor elkezdődhetnek a formális tárgyalások, és Villand eh, úrhoz és Chaplinhez fordulva eh, tehát az árnyék előadókhoz fordulva mondom, hogy természetesen ezért, vagy ehhez előre meg kell állapodni, amikor a tanács bejelenti, hogy van tárgyalási mandátum, akkor leülünk a frakciókkal, az árnyék előadókkal, beszélünk a parlament jogi szolgálatával, beszélünk az elnökkel. 73-as cikk alapján fog történni, valódi tárgyalási mandátumot alakítunk ki, tehát minden a megfelelő formát fogja ölteni. De ez a lépés szükséges ehhez. Nyilván beszélünk majd Hübner asszonyjal. A frakció képviselőkkel és a legmagasabb szintű politikai megállapodásra van szükség. Fontos tehát a mandátumunk, ez az egyik legfontosabb intézményközi konfliktus. Nekünk van egy felhatalmazásunk, azt szerint kell eljárni. Amennyiben nincs kedvünk tárgyalásokba bocsátkozni, akkor a, ezt a konfliktust csak a lehető legmagasabb szinten lehetne feloldani, én ezt nem szeretném, és nem is ezzel számolok. A szöveg, ami most önök előtt van, egy szükséges lépés ahhoz, hogy januárban elindulhassonnak a tárgyalások a bizottsággal, tanácssal, ehhez persze a tanácsnak el kell fogadni a saját eh, mandátumát, ez viszont az első szükséges lépés. Here, Mr. Schöpflin, here, got a Köszönöm szépen, Schöpflin képviselőnek adom el a szót. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden. Azt gondolom, hogy Hauregi úr kiváló munkát végzett. Meghatározta egészen egyértelműen, hogy mit kell tennünk. Tudjuk, hogy ez egy rendkívül fontos ügy, és közben rendkívül bonyolult is. Úgy tűnik, hogy az összetettsége abból a valóságból adódik, hogy a politika és a jog itt találkozik, és ez mindig kényes terület. A parlament hatásköre szerepet játszik ebben, mint bizonyos körülmények között a polgárok képviseletének a szerepe ö, adja magából azt, hogy ilyen vizsgálati hatáskört is kapunk. De persze minden tagállamnak és a polgároknak is megvan a saját érzékenységük, és ezért lehet, hogy konkrét ügyekkel lehetne mondjuk egy adott tagállammal kapcsolatban vizsgálati bizottságban foglalkozni, és azt gondolom, hogy ezen érzékenységeket figyelembe kell venni. Látom, hogy sikerül előrelépni ebben az ügyben, egy olyan ügyben, amelyel már évek óta foglalkozunk, még az előző ciklusban emlékszem erre a munkára. Nem tudom, hogy mennyire lehet visszamenni az időben, hogy megtaláljuk, hogy mióta foglalkozunk vele, de biztos, hogy már nagyon régóta. Tehát elégedett vagyok az elvégzett munkával, és sok sikert a tárgyalásokhoz a több intézménye. Thank you very much, Mercedes Breza. Köszönöm anche da, da parte no. Köszönöm, elnök úr. Ami minket illet, mi is teljes mértékben egyetértünk azzal az eljárással, amelyet Oregia kollega javasolt. Úgy tűnik számomra, hogy ez a legjobb módja annak, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzunk, A tárgyaló félnek minden frakciót tájékoztatni kell, a koordinátorokat, ahogyan ezt majd ő eldönti, és aztán beszámol nekünk, és reméljük, hogy ez alkalommal sikerül pozitív eredményt elérni. Úgy hiszem, más megoldás nincs, csak elfogadni a tárgyalásokat, ugyanis minden esetre, ami a mandátumunkat illeti, folytatni kell, és ha lehet ö, egyeztetett szöveget megfogalmazni, úgy gondolom, hogy mindenképpen megoldást kell találni. Teljes mértékben bízom a ö, tárgyalási kapacitásokban, amelyel Ramon rendelkezik, és sok sikert kívánok nekik. Köszönöm szépen. Sorry. That's a very difficult question. We agree. Nagyon nehéz kérdés ez. Tökéletesen egyetértünk Ramon Huári javaslatával. Sok sikert kívánunk neki, hogy olyan eredményt érhessen el, amiért küzdünk. Maite Garoslo. Sí, eh, bueno, mm, conozco al señor Jauregui desde hace muchos años y sé que Rendben. Valóban már évek óta ismerem Ramont, és hogyha van valaki, aki ezt az ügyet meg tudja oldani, akkor az ő lesz, és nagyon sok sikert kívánok neki ehhez. Rendkívüli módon frusztrál engem ez a helyzet. Nagyon fontosnak tartunk itt a parlamentben sok kérdést, és nehéz lesz ezeket elérni. Elnök, köszönöm. Más nem két szót? Akkor még visszatérünk erre a kérdésre a szavazáskor. Rendben, köszönöm. Most a hetes napirend, elnézést, Ramon. Csak annyit szeretnék mondani, hogy mindenkinek köszönet szeretnék mondani a szavazásért. Remélem, hogy a bizalmuknak eleget tudok tenni. Ami a hetes napi rendi pontot illeti, 2014-es éves jelentés a csalás elleni küzdelemben. Mercedes Bressonnak adom meg a szót, hogy mutassa be az álláspontot a módosítókkal kapcsolatban. Thank you, President. Köszönöm a szót, elnök úr. Nem akarom a dokumentumot teljes mértékben ismertetni megint, ahogyan ezt tettem az előző Mint előadónak néhány pont azonban nagyon fontos. Először is az ellenérzések egyszerűsítése, aztán a csalás és a hiba közötti egyetemű különbség, harmadsorban a tagállamok és az Európai Bizottság közötti együttműködés, negyedsorban az ellenőrzések horizontális jellege. Vannak olyanok, amelyek a 325-ös cikkhez tartoznak. 28 módosítóból 18-at el tudok fogadni, kettő kompromisszumot javasolnék, a hatost és a hetest. Csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy külön erőfeszítéseket tettem több témában, ami a módosítókat illeti, szeretném ezeket kiemelni. Az egyik a nagyobb átláthatóság az eljárások terén, illetve hogy hogy használjuk fel európai, illetve nemzeti szinten a közpénzeket. Például a csalás elleni koordinációs központ létrehozása. Aztán az ellenőrzések tiszta és átlátható jellege, 13-as módosító, a 12-es módosító pedig az ellenőrzések függetlenségéről szól. Aztán az Európai Ügyészi Hivatal létrehozásának felgyorsítása, ez megint összetett téma, több módosító is érinti, kompromisszumot javasoltam, hogy a lehető legtöbb módosítót belefoglalhassam. Végül, de nem utolsó sorban a dohánygyárakkal való ö, sikertelen megállapodás nyilvánosságra hozatala. Különösebb problémát nem látok a módosító indítványok szavazását illetően. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Van-e valaki, aki hozzá szeretne szólni? a úr, parancsoljon. Köszönöm ismételten a szót, elnök úr. Csak szeretnék köszönetet mondani Bressa asszonynak, és gratulálni szeretnék neki a munkájához. Nagyon fontos volt ez a téma. Vannak bonyolultabb részek, de úgy tűnik számomra, hogy ezekkel megfelelően tudott megvirkozni. Úgy gondolom, hogy ami az európai ügyész kérdését illeti, talán eljött az ideje, vagy sem, mert tényleg itt felvetődik a tagállami kompetencia kérdés, és lehet, hogy lesznek, akik ellenzik. Függetlenség, átláthatóság az ellenőrzések terén, ez alapvetően fontos, és ezt be kell építeni a lehető leghatékonyabb módon. Kiváló volt a munka, nagyon köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Pascal, jó, parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, nagyon rövid leszek és gyors mert erről már beszéltünk korábban. Ismételtek köszönet az eddig végzett munkáért, illetve a továbbiakért, a tovább lépésért, ez kielégítő, mert a megjegyzéseim úgy tűnik, hogy belekerültek, és előrelépés történt a lényegét, illetően amit szeretünk volna. De azért, ami az Olafot illeti, az Olafot az ellenőző szervtől el kellene egy kicsit választani, de ez komplikálja egy kicsit a költségvetési kérdést. Szeretném kihangsúlyozni, mert egy kicsit csalódott vagyok ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Ami a többit illeti, mi a helyzet a korrupcióval? Ez megint olyan kérés, hogy amikor a bizottság rámutat azokra ahogyan az irányelveket átveszik a tagállamok az Európai Uniós tagállamokban. Esetleg a bizottság foglalkozhatna azzal, hogy a tagállamok hogyan foglalkoznak a korrupció kérdésével, és esetleg nem feljegyzéseket kellene készíteni, hanem eldönteni azt, hogy milyen mértékű az a korrupció, amely ebben, ezekben a témákban létezhet még. Hát tudom, hogy nem könnyű, de minden esetre érdemes lenne ezt is megvizsgálni. Még egyszer köszönet Mercedesnek az eddig végzett munkáját. Köszönöm szépen. Vamos a la felicitación porque las sugerencias tienen un nivel eh, de elaboración que es muy... Köszönöm szépen. Ez egy nagyon jól kidolgozott, releváns anyag, nagyon jól haladunk a munkával. Ez egy kulcsfontosságú kérdés, amelyet foglalkoznunk kell azért, hogy garantálhassuk, hogy a polgárok bizalmát visszanyerjük. Legalábbis az én országomban ez rendkívül fontos. Köszönöm ezt a munkát. Elnök Mercedes Bresso. Először is szeretnék köszönetet mondani minden hozzászólónak. Természetesen megpróbálok még egyszer végig gondolni minden nyitott kérdést, és csak azt szeretném elmondani Düran kollégának, hogy ami a mutatókat illeti, kis fenntartással vagyok ezekkel szemben. Ami a korrupciót illeti, az egyes országokban, ami gyakorta különböző elemekből áll össze, és nagyon nehéz ezt mutatókban feltüntetni. Ott látjuk a parlamenti képviselők hatékonyságát illetően is, néha ugye meglepő, hogy aki legkevesebbet dolgozik, az dolgozik végül a legtöbbet, mert ugye figyelembe kell venni a spontán felszólalásokat is a plenárison, stb. stb. Úgyhogy kicsit fenntartással vagyunk az ilyen, ilyen mutatókkal szemben, amelyek nem feltétlenül jó jelzéseket közvetítenek, és esetleg problémát okoznak. De azzal együtt még átgondolom, és kérem a kollégák is tegyék ezt. Esetleg találhatunk valamilyen megoldást, legalábbis próbáljuk meg végig gondolni ezt a kérdést, mert mielőtt egy mutatót javasolnánk, azt hiszem, hogy talán nekünk is meg kellene ezt lényeg, lényegében részletesen vitatni, mert a manapság nagyon veszélyes, hogyha az ember összekeveri a szezont a fazonnal, aztán még különböző dolgokkal kiegészíteni. Sőt, e a prețul on addition És a végén aztán mindent egy kalap alá veszünk, az mindig problémás. Tudom, a szociális környezetvédelmi mutatók esetében is igaz ez, néha egyáltalán nem a valóságot tükrözik, nagyon nehéz megoldást találni. Nem ellenzem ugyan a dolgot, de azért vannak kétségeim. Jó, majd megvitatom még ezt, főleg Düran úrral, aki ezt a módosítót javasolta, és hát elgondolkodom rajta. Köszönöm szépen. Thank you very much. So... Elnök, köszönöm szépen. Akkor ezt a napi rendi pontot le is zárhatjuk, most pedig az elnökséget átadom Hübner asszonynak, aki éppen most érkezett meg. Mostantól akkor élhet a közleményeivel. I'm sorry, we just had the meeting with uh, uh, Coreper on uh, electoral law. A Koreperrel volt találkozóm a választójogi kérdésben, ezért is késtem. Szeretném tájékoztatni önöket azokról a döntésekről, amelyeket a koordinátorok október 29-én meghoztak. Először is kinevezések. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy Ramon Hauregi urat a saját kezdeményezésű jelentés raportőrévé nevezik ki a téma, az e-demokrácia az Európai Unióban potenciálok és kihívások. Pascal Durán eh, zöld képviselőt eh, kineveztük eh, raportőrnek, a AFKO raportőrnek a, egy véleményt fog írni a 2014-es általános költségvetésről szóló mentesítés témájában. Tanács és Európai Tanács ez valójában a 2014-es költségvetés végrehajtása, az EPP pedig kijelöl egy véleményszerzőt, aki a Libének az EU alapvető jogok kartájának 2014-es érvényesülése témájában fog majd egy véleményt írni. Volt egy javaslat, amely szerint meg kell változtatni egy címet a jelentésnek. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy a jelenlegi cím, ez az Enhancing Democratic Accountability, ez megmarad, és ezt fogjuk, mint javaslatot tovább vinni. Tehát a, a, a jelentés címe az az európai kormányzás elszámoltatható, demokratikus elszámoltathatóságának javítása intézményes kihívások. E, kaptunk egy e, levelet Elelevasz úr tax elnöktől is, amelyben panaszkodik bizonyos multicégek rossz hozzáállására Eh, itt eh, volt ez a különleges bizottság, illetve még van is, eh, amely az adóhatározatokat vizsgálja, és úgy döntöttünk az elnökök értekezletén, hogy hogy ezt a témát fel kell vetni a házszabály, az eljárási szabályzat eljárási szabályzattal foglalkozó munkacsoport ülésén, eh, valamint a koordinátorok úgy azt is gondolják, hogy ezt eh, az átláthatóság, elszámolthatatóság és az önintézmények integritása témájában megirandó Gigold jelentésben is fel kell vetni. Eh, ugyanez vonatkozik arra, hogy Giverhofstadt is Gihelberhofstadtot is támogatni kell. Az alapvető ajánlásokat tett, fogalmazták meg a koordinátorok állásfoglalási indítványok témájában. A brit szavazás kapcsán úgy gondoljuk, hogy egy AFKO jelentésben kell ezzel foglalkozni, Gihemer Hofstadt jelentés szerzője, lehetséges fejleményei a jelenlegi intézményes felállásnak, kiigazítások témában. Nem lesz saját faluapunk a az EU kommunikációs kiadásairól szóló jelentés témájában, ami a független képviselők diszkriminatív bánásmódját illető állásfoglalási javaslatot illeti, ezt a, az eljárási szabályzattal foglalkozó munkacsoporthoz továbbítjuk, és nem lesz önálló follow a nagyobb átláthatóság az európai intézményekben című állásfoglalásnak, mert ezt is átadjuk Gigold úrnak, aki hasonló témában jelenleg egy jelentést készít. Szeretném önöket tájékoztatni arról is, hogy az Európai Unió Bíróságához tervezünk egy látogatást. Ezt vagy január 27-én, vagy január 28-án tervezzük. A képviselők időben értesítést kapnak erről. 10 órakor lesz a szavazás, ami azt jelenti, hogy még van egy kis idő. 5-6 percre felfüggesztem az ülést. Köszönöm. Dear colleagues, I would like to start the vote. We have three issues to address during the vote. Eh, kezdjük a szavazást, kedves kollégák. Három dologgal kell foglalkozunk itt a szavazásnál. Az első eh, Ramon Hauregi dokumentuma. Itt tájékoztatom önöket arról, hogy eh, munkadokumentum politikai orientációjáról fogunk szavazni, ami azt jelenti, hogy a tanács által felvetett aggályokra az AFKO hajlandó reagálni, és mandátumot ad a raportőrnek arra vonatkozóan, hogy folytassa a tárgyalásokat itt az előzetes tárgyalások keretében a tanácssal, és hogy a bizottság előkészítheti a tárgyaló csapatok számára a formális tárgyalások feltételeit, és tájékoztatom önöket arról, hogy a formális tárgyalások azok majd a mi formális mandátumunk elfogadása után kezdődnek, illetve azután, megszavaztuk, hogy kik lesznek a tárgyaló delegáció tagjai, miután a tanács úgy döntött, hogy elfogadja a tárgyalási felkérésünket, javaslatunkat. Tehát erről kell szavazni, ki az, aki ki az, aki támogatja ezt, nevezetesen, hogy támogatást adunk Ramon Hauregének. Ki ellenzi? Senki. Tartózkodók? Senki. Akkor Ramon megkapta azt, amit kért. Megyünk tovább, második szavazó napirendi pont, Paulo Rangel véleménye az EU szerepe az EU pénzügyi és szabályozó testületeiről. Okay, can we can we start vote? Yeah, okay, compromise uh, A, who's in favor? A, a kompromisszum, ki van mellette? Ellene, tartózkodok. Elfogadtuk. Hármas módosító ki van mellette. Ellene. Ezt ellenőrizzük, jó? Tehát a hármas módosítót. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes módosító mellette, ellene, négyest is ellenőrizzük, megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Ezt elfogadtuk. 98 arányban. Ötös módosító ki van mellette. Ellene. Megint ellenőrizzük. Szerintem ugyanez lesz a többség. Tehát az ötös módosítót ellenőrizzük. Yeah, we try. Yeah. We are doing our best here. The vote is closed. Lezárom. And it is adopted. Ezt elfogadtuk. Megyünk tovább, hatos módosítónál részenkénti szavazás következik első részkel mellette ellene. Szerintem ugyanaz megint, de nem vagyok teljesen biztos benne sajnálatos módon, ezért ellenőriznünk kell, tehát az első részt hatos módosító, első rész ellenőrzés. You vote is closed. Lezárom a szavazást. 9-8 arányban. Második rész, szavazzunk eleve géppel róla, jó? Megnyitom a szavazást, második rész. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. A B kompromisszum ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. C kompromisszum ki van mellette. Elnézést eh, tájékoztattak most arról, hogy két részben kell szavaznunk. Első rész ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Megyünk tovább, 11-es eh, módosító ki van mellette, ellene eh, 11-es, 11-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 12-es eh, megint részenkénti szavazás első rész ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók eh, elfogadtuk. 13-as eh, módosítók ki van mellette, 13-as mellette ellene tartózkodók leszavaztuk, 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 16-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 18-as mellette, el, 18-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 19 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 20-as mellette ellene tartózkodók leszavaztuk, 21 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 22 mellette ellene tartózkodók leszavaztuk, 23 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 24 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 25 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, ugye? Nézzük meg, 25-öst megnézzük, tehát 25-ös módosító ellenőrző szavazás következik. Votes closed. Closed. Lezárom a szavazást. <laughs> 26 now. 26 is in favor? A hatos mellette ellene tartoz. Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg. 26-os megnyitom. 26-ost ellenőri. Closed. And it is 9 to 7 adopted. Amendment 20. Elfogadtuk. 27-es következik mellette. Ellene 27-est is ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom a szavazást. 28 28-as mellette, ellene. 28-ast ellenőrizzük. It's adopted. Compromise D, who is in favor? D kompromisszum ki van mellette, ellene, elfogadtuk. 30 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 31 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 32 mellette, ellen tartózkodók elfogadtuk, 33 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 34 mellette. Against. Ellene tartózkodók elfog, már utasítva 35 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, E kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 38 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 41 mellette ellene ezt ellenőrizni kell, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. It's adopted. Elfogadtuk, 9-7 arányban, 42 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 43 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 44 részenkénti szavazás első rész megint mellette ellene tartoz. Megnézzük, jó? 44. módosító első rész, gépi szavazás. Lezárom, és ezt eh, elutasítottuk 8-8 arányban. E, második részében ezért a fogyasztás volt 45-ös mellette. Against. Ellene tartózkodók elutasítva 46 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva 47 mellette. Ellene 47-est ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 48 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 49 mellette, ellene, e, ellenőrizzük 49-est, e, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 98 arányban elfogadtuk. 50 mellette. 50-est is ellenőriznünk kell. The vote is open. Megnyitom. Lezárom. 9-9 arányban elutasítva. 51 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 52 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Jön a végszavazás géppel. Megnyitom. The vote is closed. Lezárom. And it is adopted 13 Elfogadtuk 13-3 arányba kettő tartózkodással. Gratulálunk, Paulo. És most pedig megyünk tovább. Lett volna egy delegált aktusok eljárás, amely az európai politikai pártok regisztere és alapítványok regisztere témájában. Erre a delegált aktusra volt egy ellenvetési határidő, Eh, az Európai Regiszter működésével kapcsolatban, és eh, volt egy javaslat a korai elutasításra vonatkozóban, vonatkozóan a 105-ös cikk alapján a határidő azonban lezárt október 29-én. Senki nem eh, ellenkezett, nem volt kérés arra irányulóan sem, hogy a határidőt toljuk ki, éppen ezért az AFKO szakbizottság nem fog beadni ebben a kérdésben állásfoglalási tervezetet, de a frakciók számára továbbra is lehetőségként van, ahogy már arról tájékoztattam, 40 fővel ellenezni a plenárison ezt a dolgot. Most ezzel befejeztük a szavazást. Újra le kell állnunk egy kicsit, mert túl gyorsan ért véget a szavazás. A nemzeti parlamentekkel való találkozónk 10 eh, óra 30-kor kezdődik, tehát eh, egy szünet következik 10.30-ig.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

Valóban. Uh, dear colleagues, I... Tisztelt kollégák, kérem mindenki foglaljon helyet. Hogyha valaki beszélget, az nem fogja hallani, amit mi mondunk, úgyhogy szeretném, hogyha Richard is leülne. Üdvözlök mindenkit. Nagyon örülök, mert új hagyományt indítunk az AFKO szakbizottságunkban. A szakbizottság történelmében a nemzeti parlamentekkel korábban nem voltak üléseink, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy beleegyeztek ebbe, és elfogadták a meghívásunkat. Köszönöm szépen mindenkinek, aki a nemzeti parlamentektől érkezett. 13 nemzeti parlament képviselteti itt magát. Szeretném üdvözölni Mark Angelt, aki a luxemburgi elnökséget képviseli. Luxemburgban, a luxemburgi parlamentben ő a Kül- és Európai Ügyek és Védelmi Ügyek Bizottságának az elnöke. Ezen bizottság az együttműködéssel és bevándorlással is foglalkozik a luxemburgi alsóházban tehát. És külön üdvözölném Nikolás Schmidt, miniszterelnököt, az az érzésük lehet, hogy most már a munkájuk végéhez érnek, de hát még mindig luxemburgi elnökséget írunk, úgyhogy az utolsó pillanatokat is kihasználnánk erre. Köszönjük szépen, miniszter úr, hogy eljött ma hozzánk. az Európai Bizottság első alelnökének a jelenlétét is reméltük, aki elfogadta a meghívásunkat, de sajnos tegnap este egy rendkívüli ülésre hívták Ankarába, Franz Timmermansról van tehát szó. Nagyon intenzív tárgyalások vannak az Európai Unió és a török kormány között, és ezért kellett elutaznia. De Pascal Leardini képviseli az Európai Bizottságot és az első alelnököt a bizottság részéről. Külön nem fogok üdvözölni senkit személy szerint, mert különben valakit úgy is kihagynék, úgyhogy mindenkit szeretnék most üdvözölni. Remélem, hogy a török és a norvég parlamentek képviselői is megérkeztek. Nagyon örülünk annak, hogy itt vannak velünk. Tájékoztatnám önöket, hogy Lord Tim Boswell of Eino, a Lordok házának, az Egyesült Királyságbeli Lordok házának Európai Ügyi Bizottságának az elnöke levelet írt nekünk, amelyben felhívja a figyelmet eh, arra, hogy milyen aggodalmai vannak hogy az ülésünk első részével kapcsolatos tárgyalások során fontos, hogy a parlament közi ellenőrzési hatáskörről is beszéljünk az Európai Uniós ügynökségek vonatkozásában. Úgyhogy üdvözöljük azon hozzászólásokat is, amelyek az európai intézményeken túlmenően az európai ügynökségekre is vonatkoznak, hogyha erre igény van. Lortin Boswell egy másik levelet is küldött nekünk, ezt minden résztvevőnek továbbítottunk. Ez a Lordok házának, az brit alsóházának és az európai parlamenti brit képviselőknek a háromoldalú találkozójáról szól, november 5-én találkoztak, és az ezzel kapcsolatos információkat akarták mindenkinek továbbítani, ezért adtuk ki ezt a levelet. Miért is találkozunk ma? Valószínűleg mindenki tudja, hogy mi ennek az ülésnek a célja. Rendkívül nehéz időket írunk az Európai Unióban. Közben parlamenti képviselőként nem csak a mai mindennapi csatákkal kell foglalkoznunk, ezek nagyon fontosak, de nagyon fontos, hogy az intézményes keretel is foglalkozzunk. Nézzük meg, hogy mire ad lehetőséget, és milyen kihívásokra kell válaszolnunk. Ezért akartunk önökkel is beszélni Mercedes Bresto és Elmar Brock jelentéséről, melynek témája az Európai Unió működésének a javítása, kihasználván a Lisszaboni alapszerződés teljes potenciáját. És a Verhofstadt jelentés is most van készülőben, a szakbizottság foglalkozik ezzel, melynek témája az intézményes keret jövőbeni alakulása. Ez mind összefüggésben van a jelenlegi kihívásokkal. Nagyon sok gyenge pontra mutatott ez rá, és közben arra is, hogy szükség van részletesen elemezni az intézményes eszközöket, struktúrákat, vezetési kapacitást az Európai Unióban, figyelembe véve nem csak a hatékonyságot és hatásosságot, hanem a demokratikus legitimitást, a számonkérhetőséget az európai döntéshozatali folyamattal kapcsolatban. Két rész lesz tehát. Délelőtt beszélünk az Európai Unió intézményes fejlődéséről, délután a második részben pedig egy meghallgatást tartunk az európai, a, pontosabban a parlamenti ellenőrzési hatáskörről a végrehajtó ággal kapcsolatban és az európai döntéshozatala kapcsolatban. Először is szeretném megadni a szót három előadónak, három férfinak. Az Európai Parlamentben nem tetszik nekünk az, hogy leginkább férfiak ülnek itt az előadók sorában, de hát ők képviselik most az intézményeket. Először tehát Mark Angelnek adom meg a szót a luxemburgi elnökség és a luxemburgi parlament képviseletében. Márk, megadom a szót. Reméljük, hogy a fő előadók maximum 10 percben szólnak hozzá. Szeretném erre mindenki figyelmét felhívni. Dear Chairwoman. Köszönöm, kedves Danuta, kedves elnökasszony, kedves kollégák, barátok, köszönöm, hogy meghívtak erre az ülésre. Ahogy az elnökasszony már említette, valóban nagyon fontos pillanat ez az Európai Unió számára, hiszen nagyon sok a politikai kihívás. Az Európai Unió intézményei és a parlamentközi dialógust meg kell mélyíteni, hogy ezekkel a kihívásokkal hatékonyan állhassunk szembe. Nagyon hálás vagyok, hogy az Európai Parlament a nemzeti parlamenteket is be akarja vonni egy mélyebb dialógusba, ahogy a munkadokumentumok és felhoztató jelentése is rámutattak erre, az új intézményközi tárgyalások folynak a jobb jogalkotásról. Két oknál fogva fontos ez először is. Az Európai Parlamentnek és a Nemzeti Parlamenteknek szembe kell nézni azzal a tényel, hogy a szerződés változtatásai reálisan nem megvalósíthatók a közeljövőben. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nagyon sok oka van annak, hogy a működésen javítsunk az európai intézményeken belül, és az Európai Uniós jogszabályokat végre is hajtsuk. Másodszorban, és főleg ezért mindannyian egyetértünk abban, hogy a parlamentek szerepe és bevonása, mind az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek szerepe megerősítendő, inkább előbb, mint később politikai dialógus az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között, ezért most még fontosabb, mint valaha volt. Ugyanakkor a végrehajtási szinteket nemzeti szinten és a tanács szintjén meg kell erősíteni, az ellenőrzés szintjén. Nem kell összekeverni a kompetenciákat, bár vannak átfedések, közös kihívások és lehetőségek az együttműködésre az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között. Konkrétabban erről szeretnék ma részletesebben beszélni, mert meg vagyok győződve arról, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti együttműködés jelentősen hozzájárulhat a legitimebb Európai Unióhoz. Sosem hittem azt, hogy az Európai Uniónak demokratikus deficittel kellene számolnia. Azonban az egyértelmű, hogy közelebb kell hozni az állampolgárokhoz, és a nemzeti parlamentekre bizony itt szükség van. Ez az oka annak is, hogy jobb együttműködésre van szükség az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között. Ami a parlamenti dimenziót illeti, a luxemburgi elnökség alatt most is és korábban is eh, komolyan vettük eh, az európai kérdéseket, és rendkívül gyümölcsöző volt az Európai Parlamenttel való együttműködésünk a nemzeti parlamentek is komolyan vették feladatukat, és a luxemburgi elnökség kezdeményezésére részt vettek a politikai dialógus elmélyítésében és a szubszidiaritási eljárások tisztázásában. Két kozák ülés foglalkozott már elnökségem alatt ezen intézményes kérdésekkel júliusban és októberben, amikor a sárga és a zöld kártyáról fogal, beszélt egy munkacsoport Hamarosan egy héten belül megint lesz ülés az intézményes kérdések témájában. Annak is nagyon örülök, hogy ami az eljárást illeti, a 13-as cikk értelmével való konferenciát illetően az európai kormányzásról elfogadásra került. Ami a sárga kártyás eljárást illeti, a két kozákülésben bizonyította, hogy a legtöbb parlament úgy gondolja, hogy a sárga kártyás eljáráson még javítani kell, de nem megváltoztatva a szerződéseket. Ezen túl az Európai Bizottságnak erőfeszítéseket kell tenni a továbbiakban is, hogy a nemzeti parlamentek jogos véleményét figyelembe vegye. Ami a jobb politikai dialógot illeti, rugalmasan kell járni az eljárási kérdésekben, amikor új EU-s jogszabályjavaslatokról van szó. Emlékeztetni szeretnék két kezdeményezésre, amelyeket zöld kártyának tekinthetünk, amelyek már beindultak az idén. Az első a Londok házától, Timothy Botsfall jelen van képviseltünkben, az élelmiszer ö, hulladékról, ö, 14 parlamenti ö, ö, támogatás érkezett ö, két nappal ezelőtt a bizottsághoz. A második ö, zöld lapot Litván barátainktól kaptuk, a lett kollégáktól kaptuk az audiovizuális témában. Aztán a harmadik, a szociális felelőssége a nagyvállalatoknak. Csak néhány héttel ezelőtt terjesztette be a francia nemzetgyűlés, és most a parlamentek elemzik. Minimális küszöbértéknek, határidőnek, keretnek kell lennie a részvételhez de a jövő heti kozákülésen lesz erről is szó. Ami az öt illeti, ez nagyon hasznos lenne, az Európai Parlament bevonására, amennyire csak lehet. Természetesen az Európai Parlament a 225-ös cikk értelmében már jogalkotói javaslatot kérhet a bizottságtól. De ha az Európai Parlament támogatja a zöld kártyát, ez nyilván nagyobb hatást is eh, eredményez. Hölgyeim és uraim, végezetül szeretném Bresson asszonyt és Brox urat üdvözölni, ami a munkadokumentumot illeti, és a jobb jogalkotásról néhány szót szólni. A munkadokumentum egyértelműen elismeri, hogy szükség van arra, hogy az EU funkciót elmélyítsük, hiszen az EU-nak oly sok kihívással kell szembenézni a migráció, biztonság, éghajlatváltozás, pénzügyi, gazdasági válság, területén a gazdasági vezetés és a szociális dimenzió bevételével való gondolkodás terén. A szerződések változtatása nélkül kellene ezt elérni, bár nem vagyok benne biztos, hogy a jelentés bizonyos javaslataihoz viszont mégiscsak szükség lenne erre. Minden esetre a javaslatokon el kell gondolkodni, és fontos, hogy ezt ma már el is kezdjük, és megoldásokat találjuk, amennyire csak lehet minél előbb, hogy az EU megfelelően nézhessen szembe fő kihívásaival. Ez főleg azokra vonatkozik, amelyeket már felsoroltam, de olyan területekre is, ahol a nemzeti parlamenteket be kell vonni, mint például az európai szemeszter, illetve az EU irányelvek szakpolitikák jobb végrehajtása, ami a gazdasági irányítást illeti. A nemzeti parlamenteknek ugyanolyan parla- problémával kell szembenézni, mint az európai parlamentnek. Gyakorta a végrehajtó szervek elfeledkeznek rólunk, főleg amikor az EU kereteken kívüli kormányközi testetekről van szó. Ezeket is be kell vonni az EU jogszabályok közé, pontosan azért, amely a, munka, a dokumentumban megfogalmazódott. Tudom, hogy ez a dokumentum csak a későbbiekben került tárgyalásra, de mind a kettő a nemzeti parlamentek szerepére utalt. Ami a 9-es pontot illeti, a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatos nemzeti parlamenti szerepet illeti az 5-ös, 12-es cikkben, illetve a jegyzőkönyvben is megfogalmazható, ezeket is meg lehetne említeni, illetve a kozák szerepét is külön kiemelni ebben a kontextusban. Ami a parlamentek között együttműködést illeti a 9-es pont és a 10-es pont vonatkozásában, amelyben az áll, hogy nem lett közös parlamenti döntéshozó testület, jobb lenne talán vitát folytatni, előzetesen talán, olyan fórumokon, ahol a parlamentek ezen kérdésekkel foglalkoznak. Főleg az EU parlamenti of the EU could exchange on this uh... elnöki konferenciáján, ahol ezekben a kérdésekben nyíltan eszmecserét folytathatnak. Nyilván a mai vita nem elegendő, főleg azért, mert a nemzeti parlamenteknek nem volt sok ideje, alig tíz napja, munkanapja, hogy elemezzék a munkadokumentumot jelenlegi formájában. Nem tudtuk szakbizottságaink vagy plenárisunk keretén belül megfelelően megvitatni, hogy hozzájárulhassunk megalapozottan ez a vitához ami az AFKO jobb jogalkotásra vonatkozó anyagát élete, mint Hübner asszony Schulz elnök úrnak közvetített, pozitívan tekint az Európai Parlament és Nemzeti Parlamentek közötti kapcsolatra. Itt nem szabad, hogy interferencia legyen a kompetenciák terén. Egyetértek azzal, a bizottságnak részletesebben kell megindokolnia a szubszidiaritást. Egyetértek, közös kritériumokra van szó, a szubszidiaritás tiszteletbe tartásához, ez üdvözlendő lenne. Ezen kívül egyetértek, hogy vitát kell folytatni arról, hogy az közi megállapodása a megfelelő hely, hogy a nemzeti parlamentek részvételén javítsunk végül. Azzal is egyetértek, hogy együtt kell elemeznünk azt, hogy politikai dialógusunkat hogy mélyítsük el, pontosan úgy, ahogy ezt ma tesszük. Ezt a dialógust a, meg lehet említeni a munkadokumentumban is ugyanis ez rendkívül fontos lehet a nemzeti parlamentek számára. Luxemburgban a képviselőházban pozitívabb szerepet szeretnénk felvállalni az európai jogla, jogszabályok elfogadási folyamatában. A Lisszaboni szerződés kezdeti lelkesedését követően mi is, mint hasonlóan sok más parlamenthez, gyorsan úgy éreztük, hogy az eljárás annak ellenére, hogy fontosnak tűnik, azt a benyomást kelti, hogy a nemzeti parlamentek nem segítik, hanem inkább korlátozzák az európai integrálást. Részletesebb politikai dialógusra van szükség, és a zöld kártya a nemzeti parlamentek számára külön szerepet biztosíthatna az integráció elmétésében. Ebből a szempontból is várom az együttműködést az Európai Parlamenttel, és ez az, ami fontos a Luxemburg elnökség, elnökség számára, a képviselőház számára is. Végül pedig engedjék meg, hogy elmondjam, hogyha jobb együttműködést szeretnének a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között, erre nem csak itt, Brüsszelben és Strasbourgban kerülhet sor, hanem a saját házunk táján kell ezt elkezdenünk. Egyrészt szinten, például a mi pártunknál évente háromszor frakció ülést szervezünk a parlament nemzeti képviselőkkel, sajnos csak az Európai Parlament égésze fölött, de nagyon fontos, hogy pártként is találkozunk. Aztán, mint a Luxemburgi Parlament Külügyi Bizottságának tagja hétfőnként összeülünk, hat luxemburgi képviselőnkkel, persze közel vannak Brüsszelhez, úgyhogy így könnyű ezt hétfő délelőtt megejteni. Aztán a Strasbourg ülés követően havonta egyszer összeülünk, és csak egyetlen egy dologról beszélünk, ami nem más, mint a kollégák beszámolója. Ez nagyon fontos együttműködés a nemzeti parlamentek kell, fontos intézményes szinten, de nagyon fontos hazánkban is. Nagyon köszönöm a figyelmüket. Köszönöm már. Much. We, we would, should be probably applauding everybody, so we will skip the... Hagyjuk ki a tapsot, mert mindenki bizonyára tapsot fog érdemelni. Itt csak megköszönjük a hozzászólást. Nikolás Schmidt miniszternek adjuk meg. Madame la Présidente, Cher, Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, nemzeti parlamenti és európai parlamenti képviselők. Először is szeretném elmondani, hogy természetesen luxemburgi elnökséget írunk, és én vagyok az a miniszter, aki az Európai Parlamenttel kialakított kapcsolatokért felelős, de a most elmondott gondolatok személyes jellegű gondolatok, tehát nem a luxemburgi elnökség tanácselnökség nevében mondom el a mostani előadásomat. A luxemburgi elnökség már elmondta a gondolatait és támogatja az önök gondolatmenetét, és természetesen nagyon örülök annak, hogy az önök parlamentközi bizottsága előtt nyilatkozhatok az Európai Unió intézményi fejlődéséről, a nemzeti parlamentek és az európai parlamentek szerepéről ebben az összefüggésben. Nagy érdeklődéssel olvastam Bresso és Brock parlamenti képviselők anyagát. Azt gondolom, hogy ezen anyagokból rendkívül hasznos és érdekes gondolatokat találhatunk arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet továbbvinni a gondolatainkat az Európai Unióval kapcsolatban, és a Ferhofstadt jelentés is rendkívül érdekes azzal kezdeném, hogy egy közvéleménykutatást ismertetnék, ennek eredményét. A Bertelsmann alapítvány készítette ezt pár héttel ezelőtt, tegnap jártam náluk. Ezen közvéleménykutatás eredményei rendkívül tanulságosak. 72%-a a megkérdezettnek, tehát európai polgárokról van szó, úgy tartja, hogy az európai politika vagy politikák jelenleg szerintük rossz irányba mutatnak. Ez megerősíti azt a tendenciát, amely euroszkeptikus tendenciát mutat az országainkban, az Európai Unióban. Egy olyan tendencia ez, amely elég erőteljes. Ez a rossz hír. De van egy jó hírem is. 60 százalékuk az eurótérségben pedig kicsit több mint 60%-uk gondolja, hogy meg kell erősíteni a politikai és gazdasági integrációt. Tehát valóban komoly vitát kell folytatni a politikák jellegéről, és teljesen helyén való egy demokráciában, hogy felvethetjük a kérdését annak, hogy jó irányba mutatnak-e a politikák, de az európai polgárok többsége Egyetért abban, hogy egyrészt az európai integráció elkerülhetetlen, másrészt azt szeretnék, hogy még erősebb legyen a politikai és gazdasági integráció az EU-n belül. Úgy gondolom, hogy az európaiak, a polgáraink ezen igénye, hogy erősebb Európát építsünk, amely reakció képesebb, és amely képes, még inkább képes reagálni a kihívásokra, és amikor ma ezt megemlítem, tudom, hogy miről beszélünk, hiszen minden héten egyre nagyobb kihívások tornyosulnak elénk, legyen ez a bevándorlás, a terrorizmus, az Európai Unió körülött kialakult bizonytalanság vagy biztonság hiánya, a szomszédságra gondolok, tehát ebből is láthatjuk, hogy milyen nagyon komoly problémák várnak az Európai Unióban, és milyen fenyegetettségeknek vagyunk kitéve. Úgyhogy el kell gondolkozni azon, hogy hogyan lehet az európai lakosság ezen igényére reagálni, hogy meg kell erősíteni a politikai és gazdasági integrációt. Mindenképpen üdvözlendő ez a feladat, és azt gondolom, hogy rendkívül jó volt ez a kezdeményezés az önök részéről, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament képviselői összeüljenek és erről gondolkozzanak. Szükségtelen most emlékeztetnem arra, hogy mennyire fontos szerepe van a nemzeti parlamenteknek az Európai Uniós munkában, hiszen az alapszerződés 12-es cikke elvárja azt, hogy a nemzeti parlamentek aktívan hozzájáruljanak az Európai Unió működéséhez, nem csak periferikusan néha kell velük egyeztetni, hanem a nemzeti parlamenteknek fő politikai szerepük van. És pontosan ebben az összefüggésben, nagyon specifikus összefüggésben, amelyet ma írunk, fontos, hogy főszerepet játszanak. Az is egyértelmű, hogy ezen gondolatmenet során ami talán és remélem, hogy eljut majd egy új kormányközi konferenciához adott esetben. Természetesen a nemzeti parlamenteknek alapvető szerepük van, ami a konventet illeti, és azt gondolom, hogy a nemzeti parlamentek hozzájárultak a konvent sikeréhez, hiszen sikerről beszélhetünk, én nem vehettem ebben sajnos részt, de mindenképpen ki kell emelni a nemzeti parlamentek ezen szerepét. Nem akarnék most visszatérni az Európai Parlament szerepére. Természetesen nagyon komolyan megerősödött és kibővült az Európai Parlament szerepe a Lisszaboni alapszerződés következtében. Ez teljesen rendjén való, hiszen az Európai Parlament mára az a fórum, ahol az európai demokrácia kifejezést nyer, és ezt mindenképpen üdvözölnünk kell. Ami az alapszerződések felülvizsgálatának a perspektíváját illeti. Hát abból kell kiindulnunk, hogy a jelenlegi helyzet nem végleges. Képesnek kell lenni kiigazítani, módosítani, javítani rajta, amit szükségesnek tartunk, és ezen irányokat kiválóan leírja a két ide vonatkozó jelentés. Közben azt is gondolom, hogy még nagyon komoly mozgásterünk van. Egyrészt azért, mert az intézményes helyzeten lehet javítani, és a javítást lehet gyorsítani a gyakorlatban. Az önök bizottsága is azt mutatja, hogy hogyan lehet javítani az európai rendszerben kialakult együttműködésen. Másodszorban azt gondolom, hogy úgy is lehet ezen változtatni, hogy nem nyúlunk az alapszerződésekhez, de bizonyos interakciókat az intézmények között javítunk. Ezt tesszük ma is, amikor intézményközi megállapodásról tárgyalunk. Ennek természetesen nem az a célja, hogy az alapszerződéseken módosítsunk, egyáltalán nem. Az nem is tartozna a mi hatáskörünkbe. Azt próbáljuk megnézni, hogy az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az Európai Tanács hogyan tudnak jobban fellépni közösen, és hogyan tudnak jobban együttműködni, hogyan lehet elérni azt, hogy az európai jogalkotás hatékonyabb legyen, hiszen egyértelmű, hogy mindhárom intézménynek együtt kell ezen területen fellépni, és ami az társjogalkotókat illeti, ezek együttműködését egyetemen javítani kell. Aztán meg kell néznünk, hogy szükség van-e arra, hogy alapszerződést módosítsunk. De még mielőtt ideig elérnénk, és ezt a jelentésekből is kiolvashatjuk, az összes rendelkezésre álló, jelenlegi alapszerződés által rendelkezésre álló eszközt ki kell használnunk, és rendkívül sok ilyen van, amivel élhetünk. Vegyük a migrációs kérdést, ami a migrációs kérdés kezelését illeti. Nem azzal van itt a gond, hogy az alapszerződések miatt ne lenne megfelelő eszköz a kezünkben. Vannak erre eszközök. A politikai szándék, hogy ezeket használjuk, és közös politikát alakítsunk ki. Ez az, amiről beszélni kell. És minden, ami az európai biztonság kérdéséhez kapcsolódik, ugyanide tartozik. A nemzeti parlamentekkel kialakított együttműködés rendkívül fontos ebben a tekintetben. Még nagyon röviden egy aspektusra kitérnék. Természetesen koherensnek kell lennünk az európai konstrukció során, intézményi konstrukció felépítés kialakítása során. Javasolták, kérték, hogy közvetlenül vonjuk be a parlamenteket, a nemzeti parlamenteket az európai jogalkotási folyamatba. Azt gondolom, hogy a nemzeti parlamenteknek van szerepük a szubszidiaritási eljárás keretein belül ebben a folyamatban, és azt gondolom, hogy ezáltal a nemzeti parlamenteknek komoly befolyásuk van, de nem lehet most azt elérni, hogy a nemzeti parlamentek legyenek a harmadik jogalkotó szerv az Európai Uniós jogalkotásban. Mert mit tenne akkor a tanács? Ebben az esetben a tanácsnak nem igazán lenne szerepe. Azt gondolom, hogy ez egy olyan javaslat vagy kérés, tudjuk, hogy honnan érkezett, amely egyáltalán nem koherens a jelenlegi intézményi rendszerhez képest. És még két észrevételem lenne két konkrét aspektussal kapcsolatban. Az egyik az euróövezet. Valóban itt arra van szükség, az eurótérség megerősítése kontextusában, hogy bizonyos rendelkezéseken módosítsunk ami az euróövezet kormányzását illeti, azon lehet javítani, és vannak ezzel kapcsolatban javaslatok. Az öt elnök jelentése ilyen, és a bizottság is készített egy anyagot, október 21-i anyagról beszélek, tehát lehet ezen javítani, de azt gondolom, hogy tovább kell lépni. Ami a szuverenitások közös kezelését illeti, ezt meg kell erősíteni az euróövezeten belül, és tovább kell ezt erősíteni. A nagyválságok idején láthattuk, hogy milyen reakciók születtek, néha túlságosan gyorsan és improvizáltan születtek ezek a döntések, ezért gondolom azt, hogy meg kell erősíteni a kormányzást. És ami az én területemet, a szociális területet vagy kérdést illeti, azt is be kell vonni az euróvezet kormányzásába ezért hasznos ezen kormányzást egyensúlyba hozni olyan fórumok létrehozásával, mint például a szociális euróvezet. De ehhez nincsen szükség szerződésmódosításra, ezt pragmatikusan is el lehet érni. Második kérdés. Költségvetés és pénzügyi kapacitás kiépítése az euróvezetben. Itt alapszerződésbeli rendelkezésre van szükség, és megint csak tudjuk, hogy nem lehet monetáris uniót kialakítani ilyen költségvetési kapacitás vagy képesség nélkül. És hogyha költségvetési képességről beszélünk, akkor ezen költségvetési képességet finanszírozni kell, tehát a saját erőforrásokon is el kell gondolkozni, hogy hogyan lehet finanszírozni ezen költségvetési képességet. Ami bizonyos kormányközi szerződések, megállapodások integrálását illeti, ez fontos, de talán nem annyira fontos, mint gondolhatnánk. Végül pedig, ami a demokratikus legitimitását illeti az euróvezetnek. A parlamenti ellenőrzés mind nemzeti parlamenti szinten, mind természetesen az Európai Parlament szintjén őket jobban be kell vonni az európai szemeszter munkájába. Ami pedig a szociális jegyzőkönyvet illeti komoly igény van arra, hogy ilyen szociális jegyzőkönyv szülessen, hiszen által, állandó a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy mi a kapcsolat egyrésztről a négy alapvető szabadságjog között, amely nagyon fontos például a belső piac működése szempontjából, közben a szociális elvárások, a szociális alapjogok területén. A bizottság azt mondja, hogy szociális pillért kell kialakítani. Hát pontosítani kell, hogy mi lesz a szerep ennek a szociális pillérnek a négy alapvető szabadságjoghoz képest. És tudnunk kell, hogy hosszú távon nem lehet, hogy az Európai Unió bírósága, akármennyire is nagyra becsülöm a munkájukat, és kötelessége, hogy döntsön a négy szabadságjog és az emberi jogok között, ami a jelenleg ránk váró fenyegetéseket illeti. Azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban most sürgős jelleggel ki kell alakítani azt, amit az alapszerződések lehetővé tesznek. A szolidaritás az alapszerződésekben elő van írva. Vannak még olyan szakaszok, amelyeket nem vezettünk be, most fontos, hogy ezen szakaszokat is megvalósítsuk. A 42-es cikk 7-es bekezdése kell, hogy ösztönözze minket arra, hogy tovább lépjünk, mégpedig gyorsan. A szolidaritásnak egyértelmű formát kell öltenie, hiszen nem lehet, hogy bizonyos személyek és szervek szolidárisak és eszközöket hoznak létre, és fellépnek bizonyos területen, mert mondjuk egy adott országot katonaik támadják, hogyha katonailag vagy bármilyen szinten reagál erre, azt nem csak saját nevében, hanem az egész Európai Unió védelmében teszi. Nem szabad, hogy ezen vállalások csak üres szózatok legyenek. Fontos, hogy a katonai szerepvállalásban és más eszközökön keresztül ez megvalósuljon, és hogyha erre nincsen lehetőség, akkor végig kell gondolni a pénzügyi kérdést is, hiszen nem lehet egy országot azzal vádolni, hogy nem tartja tiszteletben a stabilizási és növegetési paktumot azért, mert egész Európa biztonságát védi. Köszönöm. Thank you very much for everything you said. Köszönöm mindent, amit mondott. Azt gondolom, hogy itt azt kell megállapítanunk, hogy a politikai akarat újra megjelent, amiről azt hittük, hogy elveszett. Nagyon Köszönjük ezt a nagyon határozott jövőképet, amit kifejtett itt. Még egyszer köszönjük, és most az Európai Bizottság nevében Pascal Dini igazgató. Thank you, thank you very much, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Mindenkinek jó reggelt kívánok, és a Timmermans alelnök bocsánatkérését tolmácsolom most akinek eh, váratlanul Törökországba kellett eh, utaznia. Önök is tudják, hogy a török hatóságokkal egy cselekvési tervet kell eh, kidolgoznunk, és vissza kellett repülnie Törökországba, mert a cselekvési terv számos fontos aspektusát még nem sikerült véglegesíteni. Nos, az Új Európai Bizottság és, az, és a nemzeti parlamentek együttműködésében most megnézném, hogy mi az, ami változott, és önök is megerősíthetik, hogy változott-e a bizottság hozzáállása bizonyos dolgokhoz. A mi akaratunk egyértelműen az volt, hogy ez így legyen. Amikor az Európai Bizottság hivatalba lépett, akkor azt mondta, hogy a nagy dolgokkal nagyon foglalkozni akar, a kis dolgokkal E, pedig nem akarja nagyon vesztegetni az idejét, e, és e, megfogalmazta azt is, hogy a nemzeti parlamentekkel szorosabb együttműködésre van szükség. Mit jelent mindez a gyakorlatban? Az intézményközi kapcsolatokért felel egy alelnök, amelyek közé tartoznak a nemzeti parlamenttel fenntartott kapcsolatok is. Ez azt jelenti, hogy az egész bizottsági kollégium egy közös felelőssége lett ez. Soha nem volt ennyi találkozó biztosok és nemzeti parlamenti képviselők között, vagy plenáris, vagy pedig egyéni szinten. Egy év alatt több mint 200 olyan látogatás történt, vagy olyan esemény történt, ahol biztosok találkoztak nemzeti parlamenti képviselőkkel. A másik dolog az írásbeliség megváltozása, tehát a szeptember óta egy új válaszadási módot vezettünk be az indokolt véleményeknél, illetve a parlamentek által nekünk küldött véleményeknél más a, a válaszadás módja. Az első alelnök írja őket alá, illetve az illetékes biztos. Sokkal politikai jellegű a válaszadás tehát, és a Természetesen a technikai elemei a kérdésnek azok a függelékben megtalálhatók, de van egy borító lapja a levélnek, egy első oldala, ami a politikai választ tartalmazza a kérdésekre. Emellett elfogadtunk egy olyan csomagot, amelynek célja az, hogy a bizottság javaslat tétele előtt is legyen egyfajta konzultáció, felmenő rendszerben. Ezt a ezt, ezt nagyon is bátorítjuk, tehát a nemzeti parlamenteket arra bátorítjuk, hogy a jogalkotási folyamatnak már a legkorábbi szakaszaiban is mondjanak véleményt. E, emellett e, azt látjuk, hogy a nemzeti parlamentek által felmutatott sárgalapok száma jelentősen csökkent. Az elmúlt két évben csak kettő ilyen esemény történt. Lehet ezt persze értelmezni, mert akár azt is jelentheti, hogy az Európai Bizottság sokkal jobban összhangban mozog a nemzeti parlamentekkel a szubszidiaritás kérdésében, illetve vannak egyéb tényezők is, mert az előző bizottsághoz képest csökkent a jogalkotási javaslatok száma, ami nyilván önmagában a parlamenti, a nemzeti parlamenti eh, ellenkezések számát is, eh, eh, annak valószínűségét csökkenti. 88 indokolt véleményt kaptunk, Két évvel ezelőtt tavaly 21-et, idén pedig mindössze 8-at. Ezek azok a dokumentumok, amelyekben a Nemzeti Parlament valamifajta ellenvéleményt fejez ki. Én ezt egy pozitív folyamatnak látom, mert a pozitív oldalon viszont jelentősen fejlődnek a dolgok. Tavaly 600 írásbeli levélváltás, e-mailváltás történt a nemzeti parlamentekkel, és eh, most először fordult elő, hogy 17 nemzeti parlament eh, javaslatot tett az Európai Bizottságnak arra, hogy az élelmiszer hulladék témában eh, egy Európai Uniós javaslatot tegyen. Ez az első alkalmazás az úgynevezett zöld kártyának. Szimpatizál tehát a zöldkártya mechanizmussal a bizottság, mert eh, az megfelel a bizottság, a megfelel, megfelel a szerződések lehetőségeinek, eh, nincs hozzá szükség tehát semmifajta jogszabályváltoztatásra. A zöld kártya, amit eh, kaptunk, azt a brit lordok háza szponzorálta, megfelelő időben érkezett, ugyanis éppen akkor érkezett, amikor a körforgásos gazdasággal kapcsolatos csomagot dolgoztuk ki, tehát soha jobbkor. Ez fontos, és jól jelzi ennek a mechanizmusnak a, az alkalmazhatóságát. Másik dolog az, hogy nemzeti parlamentek szponzorálhatnak egy kezdeményezést. 41 kamara van a az Európai Unióban. Minél több ilyen nemzeti kamara, törvényhozási kamara szponzorál egy kezdeményezést, annál inkább látszik a mögötte álló politikai akarat, és annál fajsúlyosabb, annál valószínűbb, hogy az Európai Bizottság azt felkarolja. Az Európai Bizottság az első ilyen esetre a közelmúltban reagált, és tudomásunk van arról, hogy két újabb kezdeményezés is folyamatban van, meglátjuk, hogy az hogyan zajlik majd. A nemzeti parlamentek között ugye van beszélgetés arról, hogy van-e küszöb, visszavonható-e a korábban megadott támogatás, stb. De ez mind a zöld kártyának a mechanizmusára vonatkozik csak. És itt most nem fogok hosszasabban beszélni egy bizonyos miniszterelnöktől kapott bizonyos levélről, amely egy másik kártya szín alapján indítana be egyfajta kezdeményezési lehetőséget, tehát egy más színű kártyára tett javaslatot. A parlament közi koordinációról és együttműködésről is beszélni kellene. Üdvözöljük azt a kezdeményezést, amely bizonyos nemzeti parlamentek részéről érkezett, eh, amelynek a célja az, hogy azonosítsák az Európai Bizottság munkaprogramjában azokat az elemeket, amelyek szerintük problémát okozhatnak. Ekkor egy nemzeti parlament, amely felveszi, eh, amely, amely észleli ezt a problémát, felveszi a kapcsolatot a többi eh, tagállami parlamenttel, Eh, ez egy nagyon kemény eszköz lehet, nagyon eh, alkalmas lehet célok elérésére, mi ezt támogatjuk. Az eurozóna irányítása területén eh, nyilván az Európai Bizottság nagyon is benne van ebben a folyamatban, önök is olvashatták az EMU elmélyítéséről az öt elnök jelentését, két fázik fogalmazódik meg, egy állandó szerződés, majd azt követően az, hogy a szerződésekben milyen módon lehet, vagy milyen változásokra lehet szükség. Emellett e, nagyon ambiciózus elképzelések vannak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a képviseletet megerősíteni az eurozónán belül, illetve e, hát azt tapasztaltuk, hogy az Európai Tanácson belül bizonyos aggodalmak fogalmazódtak meg ezzel kapcsolatban. E, támogatjuk tehát a parlament közi együttműködést, és támogatunk minden kezdeményezést, amelyek megfelelnek a jelenlegi szerződéses keretnek, és hát annak, hogy a jövőre nézve a bizonyos változások azok ugye bonyolultnak ígérkeznek. Köszönöm, mondja az elnök. Nagyobb, sok optimizmusra van itt most okunk, legalábbis az, ez elhallottak alapján. Most áttérünk a vitánk érdemi részére. Egy technikai kérdésről szeretnék most beszélni. Ebéd meghívást szeretnék önöknek átadni a négyes számú képviselői szalonba lesz az ülés után a, az ebéd 12.30 után, és nem fogadok el semmilyen panaszt. Nos, az Európai Parlament képviselők részéről. Nos, Eh, Mercedes Bressónak és Elmar Brocknak adnám meg a szót, döntsék el ők, hogy melyikőjük beszél először, de fejenként csak 7 percet tudok adni, kérem, hogy vegyék figyelembe. I will start? Will, we start? Me? Me? Okay. Okay. <laughs> Thank you. Buongiorno. Köszönöm, akkor én kezdem. Jó napot kívánok mindenkinek, olaszul fogok beszélni, üdvözlöm Önöket, és köszönet, hogy elfogadták az Európai Parlament meghívását. Szeretnék emlékeztetni a szörnyű tényekre Párizsban, mindenki reagált erre, és Holland elnök úr is a 42. cikk 7. pontjára utalt az alapszerződésből, Franciaország a többi ország részvételét is kérte. A 222-es cikkre is utalnék az Európai, az Európai Unió működéséről szóró alapszerződésben, hogyha terrorista támadás történik, akkor segítséget kell nyújtani, tehát pontosan konkrétan van erre már jogalap. Ami a Lisszaboni szerződést illeti, nagyobb együttműködést, hatékonyságot kér az Európai Unión belül, nagyon sok esetben, például gazdasági, szociális szükséglet esetén, migráns jelenségek esetén, amelyek kontinensünk biztonságára vonatkoznak. Nos, mi is a jelentésünk hatája? Azt mondanám, hogy kiemelnénk azt, hogy a Lisszaboni szerződés hogyan is rejt óriási potenciális lehetőségeket azon a téren, hogy tovább menjen az Európai Unió az integráció terén, nagyon sok kihívással szembenézve, anélkül, hogy módosítani kellene az a szerződéseket. Milyen kihívásokról van szó? Például a menekültválság, a terrorizmus elleni harc, a gazdasági globalizáció, az éghajlatváltozás, de ugyanakkor a gazdaság és monetáris unió gyengesége a nemzetközi válsággal szemben, a versenyképesség hiánya ennek szociális következményei nagyon sok tagállamban, annak szükséglete, hogy a belső piacot meg kell erősíteni, például a szolgáltatások és a digitális piac terén. Kezdjük a gazdasági dimenzióval. A gazdasági válság az államadóságok miatt alakult ki, nem szabad elfeledkezni arról, hogy nem hatékonyan reagáltunk erre. Erre már emlékeztetett a luxemburgi miniszter úr is. Szükség van arra, hogy tovább folytassuk a reformokat, azok bevezetését több paktum elfogadásával, csomag elfogadásával, és az európai kontinensen átláthatóbb és demokratikusabb körülményeket kell teremteni az állampolgárok érdekében. Ehhez nagyon fontos az intézményes feltételek megteremtése. Nagyon fontos tehát az eurózóna nagyobb integrációját elérni, Erre is szó volt már, az eurózóna egyensúlyáról van szó, hiszen ennek közvetlen a hatása nagyon sok területen, főleg válságos helyzetben. Az egységes pia, ez nagy vívmány az Európai Uniónak, ezt meg kell védeni, és ahogy már emlékeztettek erre, a szerződésen belül van lehetőség arra, hogy szociális dimenziót is bevezessünk ide. Az Európai Unió nem csak gazdasági projekt, hanem szociális jellegű is. Célunk nem csak az, hogy a gazdaság növekedjen, hanem az is, és főleg az, hogy biztosítsuk az európai állampolgárok jólétét. Ezért a szociális dimenzió megerősítése az európai projektek vonatkozásában az, hogy jobb jogokat biztosítsunk az állampolgároknak, a munkavállalóknak, szociális jogokat, mobilitást, ahogy ez a szerződés 151-es, 153-as cikke is biztosítja. Minimál bért kell biztosítani minden egyes tagállamban, nyilván ez már a saját jogkörükbe tartozik, ami a külső dimenzióját illeti a biztonságnak és a védelemnek. Mindenki számára nyilvánvalóak az okok. Úgy gondoljuk, hogy a közös kül- és biztonságpolitikának óriási előnyei lennének, az Európai Unió egységesen szólhatna, és léphetne fel az egyes kihívásokkal, sokkal jobb lehetőség ez, mint hogyha az egyes tagállamok vállalnák fel ezt a feladatot. Tehát globális kihívásokról van szó, így nagyon sok ajánlást fogalmaztunk meg a határok vonatkozásában, a struktúrális állandó együttműködési keretek például, tehát nagyon sok intézkedésre van lehetőség. Ezek elengedhetetlenül szükségesek. Aztán intézményes keretek. Erre most nincs sok időm, de úgy gondoljuk, hogy a tanácsi struktúrát is át kell vizsgálni. a miniszterek tanácsát is, hogy valós jogalkotói fórum legyen, illetve más fórumok is működhessenek, mint az előkészítő szakbizottságok. Így javíthatunk a kompetenciákon. Mert az elmúlt években ez egy kicsit túl sok munkát kellett, hogy felvállaljon. Foglalkoztunk persze részben, mert a nemzeti parlamentekkel való találkozó a legjobb pillanat szerintünk, hogy módosítsunk dolgokon, de úgy gondoljuk, hogy a Nemzeti Parlament és az Európai Parlamenti képviselőknek meg kell erősíteni a kapcsolatukat. A zöld kártya ami még eddig nem működött, lenne egy jó lehetőség. Ezeken is el kell gondolkodni. A brit miniszterelnök, Cameron elnök, miniszterelnök úr is felvetette levelében, és folyik a tárgyalás Nagy-Britániával is. Én úgy gondolom, hogy a zöld kártya jobban működhetne. A mai eszvecsere alapján is el tudjuk mondani majd, hogy hogy az és hogyan struktúráljuk azokban az eljárásokban, amelyeknek világosnak, átláthatónak kell lennie. Azt hiszem, letelt az időm, úgyhogy most már a végénél tartok hozzászásomnak. Annyit mondanék még, hogy úgy hiszem, hogy az unió döntéshozó folyamatának jó működéséhez talán inkább minősített többségre gondolnánk. Úgy gondoljuk, fontos lenne elgondolkodni azon, hogy a minősített többséget kellene főleg használni a szavazás során, és így a megerősített együttműködés a tagállamok között előre vihette az integrációs folyamatot, mégpedig jobban kihasználható módon. Köszönöm még egyszer, és mint előadók eh, rendkívül érdeklődéssel hallgatjuk megjegyzéseiket. Köszönöm. Thank you. Uh, it will be Elmar Brock who will speak. I just would like to remind you. Köszönjük. Mindjárt megadjuk a szót Elmar Brocknak, de aki szeretne hozzászólni, kérem, hogy ezen anyagot töltse ki, ezen papírt, hogy lássuk, hogy mennyi időnk van. Elmar Brock. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégák! Bresszó kollega és én magam jelentés tervezetet készítettünk a kihívásokra vonatkozóan, amelyek ránk európaiakra ezen globális világban várnak. Azt gondolom, hogy az Európai Unió munkamódszere és a javaslatok arra kell, hogy irányuljanak, hogy hogyan lehet a kihívásokra a legjobban reagálni. A Lisszaboni alapszerződés sok lehetőséget ad, amelyekkel egyelőre nem éltünk, ez egyértelmű. Bresszó képviselő sok példát adott erre. Mindig meglep minket, hogyha válság alakul ki, amire nem készültünk fel, mert a szerződésbeli lehetőségeket nem használtuk ki azért, hogy preventív módon kialakítsuk magunknak azon eszköztárt, amelyel a válságra tudunk reagálni. Amikor a 2008-as pénzügyi válság megérkezett, így volt ez. Hogyha akkor azon eszközökkel rendelkeztünk volna, amelyet azóta hosszú fáradék, fáradtságos munkával kidolgoztunk, akkor a válságra sokkal gyorsabban és hatékonyabban tudtunk volna már akkor reagálni. A migrációs kérdésnél ugyanez a helyzet. Teljesen úgy érezzük, hogy nincsen eszköz a kezünkben, annak ellenére, hogy a szerződés erre a lehetőséget előírja. A saját országom 11 évvel ezelőtt elutasította azt, hogy a Balkán országok biztonságos országnak tekintsük, vagy amikor Lampedusa-ban voltak problémák, kvótákat vezettünk be, és akkor jöttünk rá, hogy a kvótarendszer és a szolidaritás milyen lehetőségeket rejt magában. Ezt akkoriban mind elutasítottuk annak ellenére, hogy az alapszerződésben ez a lehetőség megvan. Párizs, London, Berlin, Amsterdam és mások is elutasították akkoriban. Azt mondták, hogy Európai Uniós kompetenciákról kell beszélni. Most pedig az a gond, hogy ezt akkor nem tettük meg, és megint csak megosztott Európa ezen kérdésekben. Kedd óta, a következő kérdés, az elnök erről beszélt, Holland köztársasági elnök azt kéri, hogy a 42.7-es cikkel éljünk. Senki sem tudja, hogy ezzel mit kell kezdeni, hogy ez mit jelent. A Lisszaboni szerződés 5 éve már létezik, ami a közös főhadiszállás következményeit vagy lehetőségeit illeti, a tervezési lehetőségeket, hogy ki mit tegyen a tagállamok között, hogyan kell megosztani a munkát, hogyan lehet együttműködni. Senki nem tudja, hogy mit kell ezzel kezdeni, teljesen meglepet minket ez a felvetés. Vagy a struktúrált együttműködés eszköze. Olyan eszközökre, olyan országokra, akik meg akarják erősíteni ezt az együttműködést. Akik nem, ők nem kell, hogy belépjenek az alapszerződés, erre is lehetőséget ad, tehát itt meg lehet különböztetni a tagállamokat. És ami a szövetséghez való ö, tartozást illeti, ott is lehet követ, ö, különbségeket tenni. Például van a NATO tagállamok és a nem NATO tagállamok közötti különbség. Nos, ezzel eddig semmit sem kettünk. A tagállamok 180 milliárdot költenek a védekezésre, többet, mint az oroszok. Kétszer annyi katonánk van, mint az amerikaiaknak, de nincsen fegyver. 80 százalékos a hadseregben az általános kiadások aránya, és hát egyelőre ez most a helyzet. De az erről való vita az európai kompetencia. Ezért nem tudjuk, hogy az előbb szerződésben lehetővé tett lehetőségeket hogyan lehet erősebben kihasználni. Azért, hogy felléphessünk olyan területeken, amelyeken egyes tagállamok szintjén nem lehet. A migráció kérdés, a kül, külügyi biztonsági kihívások, a klímaváltozás, stb. stb. Egyetlen ország erre nem tud valódi választ adni. Egyik kérdésre sem. Át kell gondolni az Lisszaboni szerződés szűkörében, amelyet minden nemzeti parlament ratifikált, megoldást keresni. Azt gondolom, hogy ez a politikai osztály kérdése is, hogy legyen az nemzeti parlament vagy európai parlament, a polgár azt akarja, hogy megoldják a problémát. Teljesen mindegy, hogy milyen hatásköri szinten, vagy kompetencia szinten. Bresszó képviselő és én magam is nem szerződésmódosítást kérünk, csak arról beszélünk, hogy a szerződésen belül milyen lehetőségeink vannak. Tudjuk, hogy a politikai hangulat jelenleg azt írja elő, hogy ne tervezzünk alapszerződés módosítást. Ezért az olyan problémák, amelyeket a közös politika tud megoldani, fontos, hogy megoldást kapjanak. A kérdés az, hogy hogyan lehet az Európai Unió egységét megvédeni. A Fiskál kompaktban kimondjuk, hogy az Európai Unió minden tagállama elfogadta, hogy az euró az Európai Unió valutája. Egy országnak van egy opt-outja, és másoknak van opt-inje. Minden más tagállamra vonatkozik a szabály, hogy új intézményes korlátokat alakítsunk ki, vagy tagadjuk, hogy az euró lenne az Európai Unió valutája. Nem. Az opt nem lehet megmagyarázni, hogy melyik Európai Unióról beszélünk. Itt az Európai Unióról beszélünk. Egy Európai Unió létezik, nincsen pedig semmilyen felosztás az euró és nem euró tagállamok, vagy az e, teljes jogú, vagy másodjogú tagállamok között erre nincsen hely. Ami a gazdasági és monetáris unió megerősítését illeti, ezzel kapcsolatban a nemzeti parlamenteknek is fontos az együttműködése, az európai szemeszteren belül már megemlítést tettünk erre. Itt egyértelművé kell tenni, és ez is alaptétel, hogy azon a szinten kell döntést hozni, ahol a hatáskör van, és nem lehet a hatásköröket összekeverni. Ez soha nem működik, és nincsen erre legitimáció sem. Ezért lenne fontos, hogy például az ISM-mel kapcsolatban, ahol nemzeti hatáskörökről van szó, a nemzeti parlamentnél legyen az ezzel kapcsolatos hatáskör, nem pedig az Európai Parlament kezében. De általában az Európai Parlamentről beszélünk a Convergence Guidelines-al vagy egyéb kérdésekkel kapcsolatban. Másodszorban be kell látnunk, hogy a közös parlamenti együttműködéssel kapcsolatban fontos az alapszerződés továbbfejlesztésében vagy végrehajtásában odafigyelni arra, hogy közösen garantálhassuk, hogy az Európai Unió döntéshozatali struktúrája egyértelműbb legyen. Nagyon fontosnak tartom, amit Bresszó kolléga mondott, hogy végle átlátható tanácsra van szükség. Két rendszerről beszélhetünk, vagy a hagyományos, a tanács és a parlament közi döntéshozatal, és a tanács nem működik jól a jogalkotási szempontból, ezért tehát nagyon fontos az átlátható parlamenti folyamat. A tanácsnál ugyanilyen fontos az átláthatóság. A polgárjánkkal folytatott tárgyalásban fontos, hogy a tanács ezen módszerei miatt a polgárok nem tudják, hogy ki miért felelős a döntéshozatalban. A nemzeti kormányok emögé rejtőzködnek, és nem vállalják a felelősséget, amit a tanácsban betöltenek, sem a Nemzeti Parlament, sem a közvélemény felé. Ezért kell ezt az átláthatóságot kialakítani, hogy a tanács nyilvánossá tegye a jogalkotási munkáját és üléseit, és ezáltal lehet a tanács munkáját előkészíteni. Fontos felelősségre vonni a tanácsot, és ott fontos, hogy ott használja a tanács a minősített többség eszközét, ahol erre lehetőség van. Szeptemberben azt mondják, hogy ami a többségi döntést illeti, hogy az ezzel kapcsolatos lehetőségekkel nem élnek, nos, az Európai Unióban fontos a polgárok előtt legitimálni a döntéseinket. de facto szerződés szegés történt, mégpedig állandóan folyik mindez azzal a következménnyel, hogy blokkoló lehetőségeket adunk a tagállamoknak, és ez egyre többe kerül nekünk. Meg kell néznünk, hogy hogyan lehet a parlamentnek közösen ezt ellenőrizni. Nekünk és a nemzeti parlamenteknek is, mindenki a saját szintjén, és hogyan lehet ezt megerősíteni. Ezért azt gondolom, hogy azon grémiumok amelyek a külügyi és biztonságpolitikáért felelősek, amelyek a 13-as cikket bevezették, és ilyen dolgokról beszélnek. Nagyon fontosnak tartom ezeket. Közben fontos, hogy ezek nem döntéshozatali grémiumok, hanem tájékoztatási és konzultációs szervek, ahol konszenzusos alapon működnek. Mi magunk felelősek voltunk a biztonsági és védelmi politikáért. Kiválóan működik, Mindez, hogyha megnézzük a legutóbbi luxemburgi elnökség által megszervezett ülést. És azt gondolom, hogy a gazdaság és valuta unióban, ami a 13-as cikket illeti, ez vonatkozik ránk, az Európai Parlamentnek kell dönteni a fiskál kompakttel kapcsolatban, nem a nemzeti parlamenteknek. Ez egy európai parlamenti kezdeményezés volt, hogy be kell vonni ide a nemzeti parlamenteket, és hasonlóan kellene eljárnunk. Kölcsönösen tájékoztatni kell egymást, nekünk az Európai Parlamentnek és a Nemzeti Parlamentnek azért, hogy ismerjük az másik közigazgatását és eljárásmódját. Nagyon fontos, hogy a párbeszéd működjön azért, hogy a parlamenti rendszert ki tudjuk használni. Ami a sárgalapot illeti. A szerződésben az áll, hogy hogyha a tagállamok 50%-a vagy a nemzeti parlamentek 50%-a szubszidaritás és az arányosság alapján, tehát nem csak általában ezen okokra hivatkozván úgy gondolják, hogy a jogalkotási javaslat hibás, akkor az Európai Parlament vagy a Nemzeti Parlament, a bizottság beleegyezése nélkül is leállíthatja ezt a jogalkotási folyamatot. Tudtommal nemzeti parlamentek ezzel az eszközzel még sosem éltek. Ezért a gyakorlatban arról kell beszélnünk, hogy a bizottság hosszabb határidőt adjon, mielőtt a 8 hetes határidő lejárna, és az Európai Parlament készen áll arra, hogy a nemzeti parlamentekkel az együttműködést javítsuk, és elmondhatom, hogy a tanács a tárgyalások során azt mondja, hogy a nemzeti parlamentek 55%-a és közben a tanács többsége nemet mond, akkor mi kötelezzük magunkat arra, hogy ezzel kapcsolatban a jogalkotási következményeket levonjuk. Ez mind a Lisszaboni szerződés által lehetséges. A szerződésen túlmenni nehéz lenne, és ezért azt gondolom, hogy vannak olyan lehetőségek a kezünkben az együttműködésre, amelyekkel meg lehet erősíteni a nemzeti parlamentek szerepét, amennyiben a szubszidiaritást és arányosság elvét is szeretben tartjuk. Köszönöm. Thank you, Elmar. And I would like... Köszönjük, Elmar. Most pedig az EGSB alelnökének adom meg a szót, mert ők csináltak egy véleményt ehhez a két jelentéshez. Gonzalo Lobo Szavírnak adom meg a szót, öt percet tokadni. Köszönöm. összességében ugyan azt gondoljuk eh, erről a dologról, mint az eddigi megszólalók, de néhány dologra külön rámutatnánk az EGSB eh, részéről. Mi képviseljük a szervezet civil társadalmat, eh, Teljesen nyilvánvaló, hogy az alapítása óta a legnehezebb időket éli az Európai Unió, nem csak a gazdasági Eh, társadalmi válság miatt, amely különböző újabb megosztottságokat eredményez az országok és régiók között, hanem Európa, ahogy azt most hallottuk, eh, nagyon súlyos külső veszélyek által is eh, fenyegetve van. Ezik, ezek is próbára teszik a szolidaritást és a kohéziót. A, az európai szerződésekben megvannak olyan lehetőségek, amelyeket eddig még nem alkalmaztunk, és ezeket alkalmazni kellene a szakpolitikák megerősítésére, javítására, ezzel tudnánk eh, erősíteni az Európai Uniót befelé és kifelé is. Noha a jövőben eh, bizonyos eh, szerződéses elemeket szerződés változtatás formájában érdemes napirendre tűzni. Jelenleg ezek a feltételek nem állnak fenn, mert a szerződés mostani felülvizsgálata a Pandora szelencéjét nyitja, nyitná ki, nincs meg sem a politikai, sem az administratív akarat arra, hogy ezt megtegyük. Éppen ezért az EGSB a véleményében azt írta meg, hogy a jelenlegi körülmények között mit lehet tenni. Öt horizontális klauzulája van a CFEU-nak, a 8-tól 12-es cikkekben vannak ezek. E, és ez elhozhatja a nagyobb politikai e, átláthatóságot, illetve elszámoltathatóságot. Energiaunió, belső piac, Európa 2020-as stratégiája, az EU alapvető jogi kartája, nagyobb szerep a makroregionális stratégiáknak az EU jövőjében, vagy az Európai Unió saját erőforrásaik rendszerének megreformálása. Emellett a jelentésben az eurozóna megerősítését is kitűztük célként. Szerintünk az integrációt el kell mélyíteni az e EMU kiszélesítésével az EMU végleges formája egy monetáris pénzügyi pillért kell, hogy tartalmazzon, emellett szociális és politikai pilléreket is emlékeztetném önöket arra, hogy az EGSB-ben saját kezdeményezésű jelentésünkben már foglalkoztunk azzal, hogy egy politikai pillért is létrehozzunk a a gazdasági pillér mellé ez a 376-os jelentésünk. Emellett a demokratikus részvételi EU kormányzás elveit is megerősítjük, a szubszidiaritást, arányosságot. Nem csak a TEU szerződés 11-es cikkének jobb megvalósítása mellett kardoskodunk, hanem azt is szeretnénk, hogyha az Európai Parlamentnek megerősödne a szerepe az európai gazdaság irányítás rendszerében. Emellett megerősített horizontális és vertikális szubszidiaritásra van szükség, amely nagyobb szerepet ad a, szo a szociális partnereknek, a nemzeti parlamenteknek, és a civil társadalomnak. Ennek fényében azt szeretnénk, hogyha amennyiben lesz a szerződésnek felülvizsgálata, elismernék az EGSB szerepét a TEU 11. cikkének végrehajtásában, és az intézményes szerepünket elismernék eh, a jobb jogalkotásról szóló intézményközi megállapodásban is. Nyilvánvalóan nem egy könnyű vitatárgy ez különösen akkor, amikor az Európai Unió külső és belső környezete ennyire instabil. De meggyőződése a mi bizottságunknak az, hogy a több integráció hozza el az Európai Unió megerősödését, nem pedig a falak építése. A jövő Európáját akarjuk most kialakítani jövőképpel. Bármi lesz is a jövő, sem az intézmények, sem a civil társadalom, sem a tagállamok egyedül nem lesznek képesek a célok megvalósítására. Tehát együtt tegyük, együtt haladjunk előre a célek érdekében. Köszönöm. For the committee, uh... Köszönöm még egyszer a bizottságnak ezt a véleményt, illetve azt is köszönöm, hogy betartotta az 5 perc hozzászólási időt. Most megadnám a szót a nemzeti parlamenti képviselőknek, illetve az európai parlamenti képviselőknek Lord Sebastian következik. Köszönöm, elnök asszony. Lord Boswell. Köszönöm az elnök asszonynak ezt a lehetőséget. Ez itt most azzal foglalkozunk, hogy az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között a politikai párbeszédet megerősítsük. Ez a párbeszéd nagyon jó időben eh, következik be. Amennyiben az, Európai, az Egyesült Királyság úgy dönt, hogy az Európai Unióban marad, eh, akkor biztos vagyok benne, hogy a Westminsteri Parlament, illetve a Nagy-Britannián belüli regionális parlamentek is nagy örömmel állnak a jobb együttműködés, néznek a jobb együttműködés elé. Egyfelől tehát a nemzeti parlamentek és az európai parlamentek együttműködésé elől el kell hárítani a különböző akadályokat. Én egy ilyen akadályra rá is mutatnék, ami miatt aggódok. Írtam ezt egy levélben, és ezt a levelet köröztették is. Örülök, hogy most lehetőséget kaptam arra, hogy beszéljek erről. A mai beszédem célja az az, hogy a nemzeti parlamentek fellépésének az Európai Uniós szinten történő szabályozása, nem pedig parlamentközi megállapodásban történő megszabása a Westminsteri parlament számára komoly nehézséget okoz. Mert itt vannak gyakorlati nehézségek is, hiszen most az új Európol rendeletről is zajlanak tárgyalások, valamint az Európai Parlament parlamenti vizsgálati szerepkörét is éppen most tették a napirendre, illetve az új Eurojust rendelet kapcsán is felmerülhetnek ezek a problémák. Én ismerem az AFKO dokumentumnak a nyelvezetét, és amely arról szól, hogy a jövő EU-ját a Lisszaboni szerződésre kellene építeni. A 9-es és 10-es bekezdésében ez az anyag a nemzeti parlamentek munkáját szeretné előírni, Külön érdekelne engem, hogy mit jelent az, hogy ne legyen közös parlamenti döntéshozó szerv. Hadd ismertessem akkor az aggájaimat. Az Egyesült Királyság alkotmánya alapján bizonyos dolgok nem pontosan megmondhatóak ugyan, de az biztos, hogy a Westminsteri parlament szuverén. Tehát bíróságok nem vizsgálhatják felül az ő működését, ez egy alapvető alapvető eleme a brit parlamenti beendrendezkedésnek. Éppen ezért a Westminsteri parlament nem rendelhető alá olyan EU jogszabálynak, amit az EU bíróság felülvizsgálhat, és abhatja a szerepét, hogy milyen vizsgáló szerepet játszhat az EU ügynökségek dolgaiban. Ezt az elvet egyébként tartalmazza az EU szerződés is, eh, amely nem eh, ad az európai parlamentek számára, az tagállami parlamentek számára eh, kötelezettségeket. A négyes cikk második bekezdése azt a kötelezettséget írja elő az Európai Uniónak, hogy tartsa tiszteletben a tagállamok alkotmányos berendezkedését. A Westminsteri aggályokat valószínűleg oszthatják más nemzeti parlamentek is. Én örömmel hallgatom esetleg az ilyen felszólalásokat is. Elnök asszony, azt szeretném itt kihangsúlyozni, hogy az aggodalmaink a folyamatra vonatkoznak, nevezetesen arra, hogy hogyan akarják megszabni a parlamenti felülvizsgálat lehetőséget, nem pedig a lényegére vonatkoznak. Ugyanis azt teljesen elfogadjuk, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közti együttműködést valamilyen módon rende, rendezni kell. Adott esetben erre pusztán csak utalni, és az együttműködés részleteit a szerződés keretein kívül rendezhetnék az érdekelt felek. Ez a modellje a parlament közi együttműködésnek, amit egyébként eddig is alkalmaztunk. Lehetővé teszi a parlament közi együttműködést eh, konszenzuális alapon eh, az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között, és így nem a társjogalkotók döntik el, azt, hogy hogyan, hogyan történjen meg, amelyben a nemzeti parlamenteknek nincsen semmi konkrét hatásköre. Így szeretnénk tehát folytatni az együttműködést a jövőben is. A Lordok háza, ahogy önök is tudják, elkötelezett az Európai Parlamenttel való együttműködés mellett. Éppen ezért reméljük, hogy egy szükségtelen összecsapás az eljárás bizonyos elemei miatt a jövőre nézve elkerülhető lesz. Köszönöm. Borfer, next to speak is Köszönöm szépen. Jelmer Jüntje a következő. Um, ik doe het eh, zoals altijd. Köszönöm, elnök asszony. Hol, hollandul fogok beszélni. Mivel rendelkezésre áll a tolmácsolás, és mert eh, tisztelem a holland nyelvet. Elnök hogy úgy gondolom, hogy nagyon jó dolog ez, és ismét itthon érzem magam. De most a holland szenátus nevében szeretnék hozzászólni. Amikor a napi rendünkön szereplő problémákat tekintem, olyan elképzelése gondolok, amit évek óta védelmezek. Én 25 évig képviselője voltam ennek a parlamentnek, és úgy gondolom, hogy ennek a parlamentnek és akárcsak a nemzeti parlamenteknek fel kell vértezniük magukat a demokrácia ellenőrzése érdekében. Vagyis a parlamentnek jobban és többet kell együttműködniük egymással. Megvizsgáltam az előttünk levő munkadokumentumot. És több javító szándékú javaslatot is találtam benne, amelyeket az alapszerződések megváltoztatása nélkül lehetne foganatosítani. Külön örülök annak, elnök asszony, hogy a zöld kártya felhasználását még jelentősebbé tesszük. A holland parlamentben nem mindig vagyunk elégedettek az eredményekkel. Különös tekintettel, ami bizonyos rendelkezéseket illet az Európai Unió vonatkozásában. Tehát javítani kell a helyzeten. A munkadokumentumon az áll, hogy a tanácsnak átláthatóban kell működnie a jogalkotói folyamatban. De ez igaz az Európai Parlamentre is. Én azonban azt látom, és azt tapasztaltam európai képviselőként is, hogy amikor vége az első olvasatos konzultációnak az Európai Parlamenten belül, bár korlátozottabbak a lehetőségek, még véleményt lehet fogalmazni. Azt hiszem, hogy több ilyen jellegű megállapodásra van szükség az első olvasatban, tehát jobban kell felhasználni a sárgalapot, de ami a jogalkotói ö, munkát illeti, koncentráltabban kell együttműködni. A tanács elnöksége és a bizottság elnöksége össze kellene, hogy üljön ö, azonos funkcióban, ez lehetséges ö, alapszerződés változtatás nélkül? Tehát kérem, hogy a munkadekomentum szerzői mondják el, hogy hogyan képzelik el a dolgokat. Nagyra értékelem azt a tényt is, hogy a Gazdaság és Szociális Bizottságban, a ö, Régiók Bizottságában ö, foglalkoztak ezzel a dokumentummal. Mielőtt európai képviselő lettem, a holland ö, képviselőházban dolgoztam, ott szereztem tapasztalatokat, és szeretnék most egy példával élni, Csak akkor lehet elfogadni egy jogszabályt, hogyha az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot vagy a Régiók Bizottságát meghallgatják, a véleményüket figyelembe veszik. Ennek a két bizottságnak kell elérnie azt, hogy a létező eljárás ne párhuzamosan folyjon az Európai Parlamenti eljárással. Azt gondolom, hogy van lehetőség arra, hogy javítsunk a különböző időpontok kitűzésén. Ezekre válaszolni kell. Remélem, hogy ma délután majd ezekre visszatérhetünk. Köszönöm szépen, Charles Görens. Charles Görens következik. Kedves kollégák, kérem három percben szóljanak csak hozzá, hogyha már túléptek a három percen, akkor hagyják abba. Tessék, Sán. Köszönöm, elnök asszony. Egyetértek azzal, amit Bresszó asszony és Elmárbók, a két társ előadó mondott, azon lehetőségek vonatkozásában, ami az európai parlamentekre és a nemzeti parlamentekre vonatkozik. Rendkívül konkrétan fog fogalmazni a javaslatom során, már jó néhány éve vagyok képviselő, vagy európai képviselő, és veszek részt ilyen jellegű munkában, és mindig ugyanazt állapítjuk meg. Nagyon pontosan fogalmazok, hiszen nagyon jól ismerem a luxemburgi képviselőház elnökét, nagyon jól ismerem ezt az országot, tehát a demokratikus ellenőrzésre utalnék, és a politika hatására amely a megosztott kompetenciák esetében fontos. Vegyük az Európai Fejlesztési Alapot. Az Európai Parlament a költségvetéshez abszolút nem szólt hozzá a nemzeti parlamentnek, amelyek a nemzeti kormányok fölött állnak, gyakorlatilag egy pici részé fölött állnak azon beruházásoknak, amelyek az ő részüket illeti. Azonban az a politika, ami az összegyűjtött pénzre vonatkozik, és amelyet aztán az Európai Bizottság kap, mint végrehajtó szerv a tagállamoktól, gyakorlatilag senkinek nem tartozik beszámolni. Van egy olyan nemzeti parlament, amely ellenőrzi az európai fejlesztési alapot évente. Szerintem ez azért alapvetően fontos dolog lenne. Aztán, ami a Lisszaboni szerződést illeti, ráadásul még az is benne van, hogy nemzet és európai szinten az együttműködés fejlesztés terén koordináltabbak kell, hogy legyenek. De ki gondol mindenre? a parlamenti képviselők között. A javaslatom ezen a téren tehát az, hogy két vagy három szemét nevezünk ki, itt az Európai Parlamentben, két vagy három szemét a nemzeti parlamentek képviseltében, akik egyezenek meg egy módszerben, hogy jobban lehessen az ellenőrzést, illetve a politikai okokat is befolyásolni, eh, amelyek befolyásolják a 29 parlamenti szervet, a 28 nemzetit és az Európai Parlamentit. Szerintem a parlamenteknek kell, hogy legyen szavuk, mert van feladatuk, van politikai indítatásuk, akkor meg tudunk állapodni? És itt Bresszó asszonyhoz és Elmár Blokhoz fordulok, hogy ebben a javaslatban meg tudunk egyezni, hogy az Európai Parlament kezdeményezzen, és évente üljünk össze. Főleg azon területek megvitatás érdekében, amelyek nem tartoznak parlamenti felügyelet alá. Mert kell, hogy legyen egy olyan módszer, amely figyelembe veszi ezt a barokk jellegét ezen mechanizmusoknak, amelyek a harmadik országokkal való kapcsolatok alakulását illetik. Azt hiszem, ez most nagyon jó pillanat, hogy ezt javasoljuk, és úgy gondolom, hogy egyetlen egy jelenlegi hatályos szerződés, egyetlen egy rendelkezésre sem foglalkozik ezzel. Köszönöm. Köszönöm, Sár Árminász a Litvánia. Merci, euh, Madame Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák, tisztelt barátok. Nagyon nehéz franciaul beszélnem, úgyhogy inkább litvánul fogok hozzászólni. Nacionálni, parlamentai nori ir turi is išgirsti. Tisztelt nemzeti parlamenti képviselők! A nemzeti parlamenteket meg kell hallgatni. A politikai párbeszéd, amit eddig folytattunk az Európai Bizottsággal, nem megfelelő. Ezen párbeszédet ki kell bővíteni, új eszközöket kell keresnünk, amelyekkel a nemzeti parlamentek aktívabb részvételét tudjuk ösztönözni az Európai Uniós döntéshozatalban. Erre lehetőséget adnak a jelenleg érvényben lévő alapszerződések. Két irányba kell a politikai párbeszédet alakítanunk. Egyrészt ki kell bővíteni a multilaterális politikai párbeszédet a nemzeti parlamentek és a bizottság között. Másodszorban ki kell dolgoznunk a politikai párbeszédet a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között. Mit is értek a multilaterális párbeszéd kifejezés alatt? Ez egy kollektív párbeszéd a nemzeti parlamentek között, a nemzeti parlamentek és az Európai Bizottság között. Az egyik általunk javasolt új ötlet, amely a litván elnökség, tanácsi elnökség alatt 2013-ban felmerült. Nos, erre vonatkozóan következtetést fogadtunk el a parlamenti elnökök ülésén. Ezen következtetéseinket tovább küldtük az Európai Bizottságnak, a parlamentnek és a tanácsnak. a litván elnökség alatt született következtetések tükrözik a parlamentek kollektív véleményét. Ezen vélemény nagyon fontos a döntéshozatalban az Európai Uniós politikák és kezdeményezések tekintetében az Európai Uniós politika és az Európai Bizottság kezdeményezései szempontjából. Fontos az összes ilyen kérdésről az Európai Bizottság képviselőivel és a nemzeti parlamentek képviselőivel közösen tartott üléseken beszélni. És nagyon fontos írásba foglalni ezt a munkát meg kell szövegezni ezeket az anyagokat, és koordinálni kell a partnerek között. Ez bonyolult feladat. De fontos, hogy a parlamenti eseményekben ambiciózusabbak legyünk. Fontos, hogy új minőséget érjünk el a parlamenti együttműködésben. A kollektív parlamenti mechanizmus kidolgozása nagyon sokat erősödhet a zöld kártya mechanizmus segítségével. Jelenleg kísérletezünk ezen zöld kártyával, és a kozák nagyon jó lehetőség lenne ennek használatára. Már kipróbáltuk, és sikeres volt. A nemzeti parlamentek nem akarnak a bizottsággal versenyezni a jogalkotás területén. A nemzeti parlamentek javaslatainak az a célja, hogy a bizottság számára lehetővé tegye, hogy megértsék, hogy az európai népeknek milyen elvárásaik vannak. Köszönöm, elnök asszony. Elnök, köszönöm. Most a török közgyűlés részéről, a török parlament képviseletében Dalip Kucsukcsen. Köszönöm szépen először is szeretnék köszönetet mondani az önök szakbizottságának és elnökének, hogy meghívtak minket ezen rendkívül időszerű ülésre. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlamentnek nem csak a nemzeti tagállamok nemzeti parlamentjeivel, hanem a tagjelölt államok parlamentjeivel is együtt kell működnie. Ezért nagyon örülünk annak, hogy minket is meghívtak. Szeretném, hogy a Törökországot hasonló ülésekre a jövőben is meghívnák konzultatív alapon. Szeretnék több kérdést felvetni az Európai Unió különböző kihívásokkal néz szembe. Ahhoz, hogy ezen kihívásokra megoldást találjunk, úgy gondoljuk, hogy Törökországnak fontos partneri szerepe lehet, ahogy azt a közelmúltbeli események is mutatják, vagy a múltbeli események, például a terrorizmus elleni küzdelem, a menekült válság kezelése és egyebek. Úgy tűnik, hogy az Európai Unió jövője két kérdésen múlik. Az egyik a belső kérdések csoportja, 28 tagállama van az Európai Uniónak, és 500 millióan élnek az Európai Unió területén. Nagyon sok érdekcsoport van, ezért azt gondolom, hogy jogos a bizonyos érdekcsoportok érdekeit figyelembe venni, és rendkívül fontos az Európai Unió jövője szempontjából. Ami a külső kérdéseket illeti, ezekről mostanában sokat beszélünk és emlékeztetnék a párizsi tragikus eseményekre, amelyeket elítélünk természetesen. Törökországban is voltak hasonló események, októberben több mint száz embert öltek meg Ankarában, Beirutban is hasonló eseményeknek voltunk szemtanúi, és velük is szimpatizálnunk kell. Ezek közök, közös fenyegetések, amelyek ránk várnak, és ahhoz, hogy ezen fenyegetésekre választ adjunk, választ adjon az Európai Unió, szorosabban együtt kell működnie Törökországgal. Ez a politikai és regionális környezetben megfelelő lépés lenne. Azt gondolom, hogy Európa bizonyos kérdéseket úgy oldott meg, hogy elmélyítette az együttműködést, és a bővítéssel is elért sok mindent. Ebben a kontextusban elmondanám, hogy az itt jelenlévő nemzeti parlamentek és az Európai Parlament támogatása a Törökországgal folytatott csatlakozási tárgyalásokban nagyon fontos. November 1-én voltak a választások, új kormány van alakulóban. Azt gondolom, hogy az új kormány nagyon sok erőfeszítést fog tenni azért, hogy a csatlakozási folyamat az Európai Unióban megerősödjön. Fontos, hogy konstruktívabban közelítsünk ezen kérdésekhez. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Leinen a szociáldemokraták képviseletében. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák! Mindnyáján felelősek vagyunk az európai integrációért. Mindenki a saját maga módján és szintjén. Nagyon jó, hogy a polgárok képviselői találkoznak, hiszen nekünk külön felelősségünk van, hiszen mi határozzuk meg a szabályokat 500 millió emberre vonatkozóan itt az EU-ban. Két-három aspektust szeretnék most kiemelni. Az EU kritikus pillanatot él meg, most kell felfognunk, hogy nem szabad részeinkre szétesnünk. Az AFKO-ban tegnap és tegnap előtt Londonban jártunk az AFKO-val, és amit ott hallhattunk, az elgondolkodtató, mert nem csak a nagyobb sebességű euróról beszélünk, hanem egy alakart Európáról is beszélünk, ahol mindenki kiválogathatja, hogy mi az, amiben részt szeretne venni, és mi az, amiben nem. Nos, így az Európai Unió természetén változtatnánk alapvetően, vagy akár ez az EU széteséséhez is vezethetne, ami a menekültválságot illeti, a terrorizmust, Ebből is láthatjuk, hogy milyen nagy szükség van az egységes euró, EU-ra, hiszen az egyes államok nem képesek ezen problémákat megoldani. És meg kell értenünk, hogy nem szabad, hogy túlságosan nagy legyen a kísértés arra, hogy mellőzzük a közös, közösségi módszereket. A egyéb jellegű fellépések nem annyira hatékonyak és nem annyira demokratikusak. Ami a külön megállapodásokat illeti, abban a parlamenteknek még kevesebb a szerepük, mint az Európai Uniós politikákban. Ami a nemzeti parlamentek megerősített szerepének lehetőségét illeti. Ria Omen, üdvözöljük ismét itt az Európai Parlamentben, azt mondta, hogy különböző gyorsasággal, sebességgel dolgozzuk fel a kérdéseket. Nos, be lehet nevezetni a parlament, parlamenti hét intézményét, vagy parlamenti csúcsot, és így az együttműködési módszerekről lehetne beszélni. Ez előrelépés lenne. Hogyha az azonos szinten bevont szervek ugyanahoz az információhoz hozzáférhetnének. Ami a sárgalapot illeti, ez egy olyan eszköz, amelyel kapcsolatban az a benyomásom, hogy ez eléggé defenzív. A sárgalappal mindig elutasítani akarunk valamit. Összesen kétszer éltek vele hatá- hat- hatékonyan. A kozákban pár évvel ezelőtt láthattam, hogy bizonyos parlamentek kétségbeesetten próbálják a támogatást megszerezni azért, amit esetleg saját maguk is kérdésesnek találnak. Tehát ez egy defenzív eszköz. Lord Boswell a zöld kártyáról, mint pozitívumról beszélt, az európai politika pozitív aspektusait fontos figyelembe venni, ezt meg kell vitatni. Hiszen csak az Európai Bizottságnak van javaslattételi monopóliuma, sem a parlamentnek, sem a tanácsnak nincsen ilyen kezdeményezési joga. Hogyha a nemzeti parlamentnek adnánk ilyen kezdeményezési jogot, akkor ezt a nagyobb intézményes kereten belül kell megnézni. De van egy előnye, az, hogy pozitívan lehet az európai integrációra tekinteni, nem mindig gyanúval, hogy valami rosszul sül el, és nem negatívan közelítjük meg a dolgot, és ezért nem vagyok én nagy barátja a piros lapnak. Köszönöm. Köszönöm. Romániából, Anavicsa, képviselő. Thank you very much, uh, Madam Chair. And... Köszönöm, elnök asszony. Uh, szeretnék gratulálni ennek az ülésnek a megszervezéséhez. Szerintem nagyon időszerű, nagyon uh, eseménydús időszakot élünk az Európai Unióban és nemzetközi térségben is. Um, a terrorveszély igazándiból csak a legutolsó eleme annak a krízis sorozatnak, ami a Lisszaboni szerződés óta sújtja az Európai Uniót, a gazdasági, gazdasági válságra is gondolok, a szíriai civil, háború, civil polgárháborúra, illegális migrációra és most a terrorizmusra. Ez a regionális és biztonsági kontextus arra kényszerít bennünket, hogy odafigyeljünk azokra a kihívásokra, amelyekre együtt kell, hogy válaszoljunk. Amikor az Európa jövőjéről tartott konvent anyagát több év után kiadták, az Európa ellenes mozgalom meggyőzött egy nagyon nagy számú európai polgárt arról, hogy a társadalmi kudarcokért az Európai Unió felelős, éppen ezért két két népszavazáson elutasították az EU alkotmányt, ami nem vezetett volna föderációhoz, hanem más célja volt. Sajnos most a politikai unió ról beszélni sem hajlandó egy sor tagállam, ezt nehéz megmagyarázni. Relation to further deepening of the union. Eh, mert eh, az EU elmélyítésének időszaka nem növelte meg a bizalmat az Európai Unióban. Így kapkodva kell az EU-nak reagálnia a különböző válságokra, ami felveti a legitimátás kérdését, illetve az elszámoltathatóság kérdését, ahogy az fel is vetődött a pénzügyi válság idején. Az, hogy közelebb hozzuk az EU-t a polgárokhoz, még sürgetőbb, mint valaha is volt. Egy pragmatikus, hatékonyabb unióra van szükség, amelyek amely képes kezelni a kihívásokat. Az Európai Parlament azt javasolta, hogy a szerződéses változások differenciált integráláshoz, integrációhoz vezethessenek. Mi azt eh, reméljük, hogy a jövőbeni integratív fellépések az európai politikai akarat eh, folyamán megfelelő alakot ölthetnek, és struktúráltan következnek be, nem pedig valami fajta szükséghelyzetben. Itt most reagálnék arra, hogy a Schengeni szerződés felfüggesztésére is történtek kezdeményezések a migránsválság, illetve a terrorizmus miatt. Minden egyes ülésen hangoztatjuk azt, hogy tisztességtelen volt Romániát és Bulgáriát kizárni a Schengeni megállapodásból, miközben de facto tagjai vagyunk, és miközben a második leghosszabb külső határt védelmezzük, és nem is rosszul, a Frontex szerint sem. Tehát Románia minden nap hozzájárul az Európai Unió biztonságához, e, minden európai polgár biztonságához. Szeretném aláhúzni, hogy Schengen a legsikeresebb példája a kibővített együttműködésnek, ezért is eh, gondolja azt Románia, hogy meg kell őrizni Schengent, és nem szabad a biztonsági fenyegetésekre azzal reagálni, hogy korlátozzuk az emberek eh, szabad mozgását. Nyilvánvalóan szükség van reformokra az EU-n belül, de tiszteletben kell tartanunk azokat az elveket és értékeket, amelyekre az európai építmény felépült, ezért is támogatja Románia azt, hogy az EU politikai integrációját elmélyítsük, megváltoztassuk oly módon, az intézményi kereteket, amelyek a tagállamok diszkriminációmentes egyenlő bánásmódját biztosítják, és mindent megteszünk annak értekében, hogy áramvonalasabb legyen a döntéshozatal. Azt reméljük, hogy az Európai Unió ebből a válságból is erősebben kerül ki, e, tisztességesebben bánik a tagállamaival, és nem pedig megosztottabb e, lesz. Tehát mi azt kérjük, hogy e, dolgozunk azért, hogy ebből a válságból egységesebben és, jó, és erősebben kerüljünk ki. Olaszországból Andrea Maceotti következik a Kamaradi deputáti részéről for this opportunity and this uh, discussion, which I think is an example of what should happen. Köszönöm, eh, és eh, én is üdvözlöm ezt a lehetőséget eh, az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek vitájára, hogy ezt már egy sor kollega elmondta, furcsa időket élünk, a pénzügyi válság egyfajta válság volt, most egy másik válság van, amely az alapvető értékeinket érinti társadalmaink, eh, eh, kontinensünk alapvető értékeit, és eh, én úgy gondolom, hogy az EU-nak itt megfelelő és határozott szerepet kell játszania. Egyetértek azzal, amit Engel úr mondott, a demokrácia, illetve annak hiánya nem ez a legfőbb kérdés, hanem az a távolság a nagy probléma, ami létezik az Európai Unió és a polgárok, valamint a tagállami parlamentek között. Az én személyes tapasztalatom állami képviselőként, az tagállami parlamenti képviselőként az, hogy a közvélemény, a sajtó, a nemzeti képviselők nem megfelelő módon vannak becsatornázva a döntéshozatalba. E, az itteni viták e, általában úgy e, rajzolódnak ki, hogy Európa a tagállamokkal vitatkozik, és nem pedig szakpolitikai vitaként. Ez megváltoztatja a viszonyt, mert a jogszabályok nagy része is, azok közül is a legfontosabbak Európából származnak, miközben a látszat az, hogy ez nem egy közös folyamat az EU és a tagállamok között, hanem egyfajta konfrontáció a tagállamok és az Európai Unió között, ami nyilvánvalóan kihatással van az egyes polgárok hozzáállására és véleményére is. Ez kell tehát, hogy legyen a legfőbb teendőnk, erre kell koncentrálni, az intézményes kapcsolatok ezért is fontosak. A jelentés, Bresso Brock jelentés nagyon hasznos volt. Egy kiegészítésem lenne, nincs értelme azokkal foglalkozni, amelyek, azokkal a pontokkal, amelyek jók. Itt a, a parlament fizikai jelenlétét is ki kell emelni. Tudom, hogy Timmermans úr azt mondta, hogy az Európai Parlamentben gyakrabban el fognak látogatni a biztosok. Én úgy vélem, hogy a tagállami parlamentekben is jobban meg kell, hogy jelenjen konkrét esetekben, konkrét jogszabályok kapcsán az Európai Parlament, mert ezzel nem csak az adott tagállami parlamenti képviselők, hanem a média és a közvélemény is jobban látná azt, hogy bizonyos tör, törvények, jogszabályok európai szintről származnak. Itt most a polgárok csak azt látják, hogy messziről, felülről, távolról jönnek ezek a jogszabályok, és nem látják annyira azt, hogy a kormányok részesei ennek a döntéshozatalnak, amiről aztán a parlamentben szó van. Köszönöm. Magyarország Firtl úr következik. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Egyetértünk azzal a megállapítással, amely szerint a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta nem sikerült maradéktalanul kihasználni a szerződés biztosította lehetőséget ezért örvendetes tény, hogy a nemzeti parlamentek vonatkozásában elindult egy közös gondolkodás a rendelkezésre álló eljárások működésének jobbítása érdekében. Lényeges tényező, hogy a megoldások megvitatása és kidolgozása van folyamatban, amelynek nem igényelnek szerződésmódosítást, mint ahogy azt Elmár Lók is az előbb megfogalmazta, és legutóbb pedig október thirty án Luxemburgban a cosac munkacsoport, amely megerőstett politikai párbeszéd, vagyis ugyanahoz nevezett zöldlapos eljárás kialakításával, valamint a sárgalapos eljárás működésének javításával kapcsolatban megfogalmazott javaslatokat, mint arra már Engel a bevezetőjében is utalt. A tagállami nemzeti parlamentek elkötelezettek amellett, hogy szerepük egyre erősödjön és élni tudjanak a számukra biztosított eszközökkel. Meglátásom szerint az új javaslat megvitatása során figyelemmel kell lenni, figyelmet kell fordítani a nemzeti parlamentek számára jelenleg rendelkezésre álló eszközök működésének jobbítására, mert ez visz, vehet, vezetheti elő azt a elmélyítést, amit itt sokan megfogalmaztak, hogy az Európai Parlament és a Nemzeti Parlament, itt az európai polgárok és a polgárok közötti kapcsolatnak a elmélyülését lehetővé teszi. Mert szeretném megjegyezni, tisztelt képviselőtársaim, mégiscsak a nemzeti parlamentek képviselői vannak legközelebb a polgárokhoz, legyen az nemzeti polgár, de mindenki az európai polgár, tehát a nemzeti parlamentek képviselői tudják leginkább közvetíteni, megjeleníteni az európai eh, döntéshozatalokat. Éppen ezért fontos az, amit a munkanyagban is látunk, amikor a 9-es pontban megfogalmazzák, hogy az Európai Parlament szakbizottságainak jobban együtt kell működni a nemzeti szinten azokkal megfelelő bizottságokkal Ugyanígy a munkaanyagban is fontos azt is az a megállapítás is, hogy egyre kevesebb országspecifikus ajánlásra van szükség a konvergencia programok tekintetében. Nagyon fontos azt is megállapítani a munkanyagból, éppenséggel most a migráció és a bevándorlás terén, hogy a, a NATO-val kapcsolatos védelmi politikai együttműködésre való törekvést is egyre inkább ki kell szélesíteni. Vagy éppenséggel a bel- és igazságügy területén a 108-as pontban, amit megfogalmaznak, hogy a nem biztonságos harmadik országok és háborús övezetek, illetve biztonságos harmadik országoknak a, a menedékkérelmével kapcsolatban is meg kell fogalmazni mindazt, amit az Európai Unió ezzel kapcsolatban megfogalmaz. Én úgy gondolom, illetve mi úgy gondoljuk a magyar parlamentbe, hogy ez a munkaanyag ez egy olyan anyag, amin valóban, ha megvitatjuk, azt, azt tudjuk elérni, hogy az alapszerződés módosítása nélkül előbbre tudjuk vinni azt a folyamatot, amiben valóban, ha úgy tetszik, egy kicsit több Európa lesz számunkra. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Um, colleagues, I have exhausted the list. Tisztelt kollégák, a hozzászólók listájának a végére értünk, úgyhogy most szeretnék megadni a szót Mercedesnek, vagy, és utána már Angelnek. Grazie, grazie, Köszönöm, köszönöm elnök asszony a szót. Nyilvánvalóan most nincs idő arra, hogy lényegében belemenjünk minden megjegyzésbe. Nyilván feljegyeztem, és feljegyeztük őket, és hálásak lennénk minden képviselőnek, hogyha írásban is eljuttatnánk hozzánk hozzászólásukat, úgy könnyebben át tudnánk gondolni minden javaslatot. Azért egy-két dolgot szeretnék elmondani először is. Úgy tűnik számomra, hogy ami a jelentésünk fő témáját illeti, tehát hogy a Lisszaboni szerződés potenciális lehetőségeit kiaknázunk, nagy a konvergencia. Ezt nagyra értékeljük, és nagyon sok esetben még voltak olyan javaslatok is, hogy egyes témákat még jobban kiaknázzunk, és ezt mindenképpen megtesszük. Különös tekintettel hiszem azt, hogy erőteljesen kitűnt az utóbbi időmben a nemzeti parlamentek szerepe a jogalkotói, politikai, európai jellegű folyamatokban. Ez fontos és elkerülhetetlen terület, úgy hiszem, hogy hogyha előre akarunk lépni, kontinensünkön, a politikai, európai témákban, akkor ezzel szembe kell néznünk. Elhangzott ennek több oka is, különös tekintettel az is, hogy így a különböző jogalkotói szintek jobban működnének, mint a több szintű kormányzás, ahogy ezt a mint a régiók bizottsága volt elnöke, nagyon közel érzek a szívemhez. Mert nagyon összetett a mi kontinensünk, és a demokratikus intézmények, amelyek képviselnek minket, különböző történettel, különböző hagyományokkal rendelkeznek. Nyilván Brock kollégával együtt minden kérdésen elgondolunk, nyilván a szerződéseken belül maradva, Úgy gondolom, hogy a Lisszaboni szerződésen belül elképzelhető egy olyan eljárás, nyilván egyeztetve a tanácssal, a bizottsággal, és természetesen az Európai Parlamenttel és a nemzeti parlamentek képviselőivel, egy olyan folyamat létrehozható, esetleg még kísérleti módszerrel, amelyek nem csak az Európai Bizottsághoz, hanem a parlament jogalkotói szerveihez, tehát a tanácshoz és az Európai Parlamenthez is szólnak. Végezetül szeretnék köszönetet mondani a török parlament képviselőjének, hogy eljött hozzánk, hiszen ez rendkívül fontos számunkra, nyilván a csatlakozási folyamat Törökországra vonatkozóan része eszmecseréinknek. És természetesen szeretném folytatni ezt a dialógust. Kétségtelen, hogy a közös veszélyekkel úgy tudunk szembenézni, a, ami alapvetően fontos együttműködést feltételez. Köszönöm. Köszönöm. Danuta, nagyon rövid leszek. Azt hiszem széles körül az egyetértés, hogy nem szabad hozzányúlnunk az, a, a szerződésekhez. Egyrészt megnyitnánk a Pandora boxár, dobozát, másrészt viszont annyi mindent tudunk már a ö, szerződések keretein belül is tenni. Aztán Brasszó hogy mondta, és Brox, Bronx úr is. Examples. I want to come back to one thing I did. Brock úr is több példát említett. Az Európai Parlamentnek vannak szakbizottságai, amelyek szintén jobban együttműködhetnének a nemzeti parlamentekkel. Emlékeztetnék és figyelmeztetnék arra tényleg, hogy a nemzeti parlamenteken belül sokszor európai elitet hozunk létre. Pedig nem szabad elfeledkezni arról, hogy minden egyes nemzeti parlamenti képviselőnek európai dimenzióval is kell rendelkeznie a helyi, regionális és nemzeti dimenzión túl. Tehát nem csak, hogy vezető szerepet vállaljunk fel, hanem ezeket a témákat a különböző szakbizottságokba is bevigyük. Ez nagyon fontos. Nagyon nagyra értékeltem Sál Görenc kollégám elképzelését a közös kompetenciákról, hogy jobb, hogyan tudnánk jobban ellenőrizni például az európai fejlesztési alapot, illetve Leinenz úr javaslatát, Leinen úr javaslatát, hogy jobban szinkronizáljunk az időzítéseket, és hogy legyen olyan hét, amikor az éves munkaprogramot megvitathassuk, nagyon jó elképzelés. Coming back on the green card. Végezetül visszatérve a zöld kártyára, a kozekon belül hosszan elemeztük ezt a kérdést, és végül a megerősített politikai dialógus esetében beszéltünk róla, de a nemzeti parlamenteknél nem azt szeretnénk, hogy jogalkotást javasoljanak, csak dialógust folytassanak a bizottsággal. Azt hiszem, hogy ezt európai szinten jobban tudjuk kezelni, és meghívjuk az Európai Parlamentet, hogy fehér könyvet fogalmazzunk meg róla, gondolkozunk róla. Having said that, I am very happy uh, that... Pillanatnyilag ez az elképzelés a kozákon belül, de és nagyon örülök, hogy ezt az ülést megszervezték, várom a délutáni vitát. Szerintem így kell együttműködnünk. Szeretnék Danutának és kollégáinak a kozák delegációban gratulálni az Európai Parlamenten belül, mert rendkívül értékes partnereink, és a kozákon belül a légkör az új parlamenttel, az új európai parlamenttel rendkívül pozitív. Várom az el, együtt végzett munkát az elkövetkezendő években. Köszönöm. Köszönöm, Márk. Két dolgot szeretnék csak mondani, mielőtt elmegyünk ebédelni. Először is nekünk is nagyon fontos, mert tudjuk, hogy nagyon sok együttműködési platform létezik a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között, de ezzel az üléssel létrehozunk egy olyan platformot is, amely olyan kérdésekkel foglalkozik, amely szakbizottságaink kompetenciáihoz és szívhez is közel áll. Nagyon örülök ennek. Ezek csak az első lépések még ehhez. Bosszal, Lord Bosszalt meg szeretném nyugtatni arról, hogy megfelelő nyomon követése lesz ennek jogi és politikai szinten is Úgyhogy nyugodjon meg, ez nem olyan levél, ami a sok-sok európai parlamenti fiókban eltűnik. Négyes szalon tehát, a földszinten, jobbra, biztos vagyok benne, hogy megtalálják, eh, ahol az európai parlamenti éttermek találhatók. Köszönöm szépen!